That, uh, Nagyon örülök mindig akkor, amikor Jeffrey uh, kritizál minket azért, hogy nem űzzük nagyobb elánnal az európai külpolitikát. So, ladies and gentlemen, let's start. Hölgyeim és uraim, kezdjük. térek a Okay, so no, let's wait. Okay. Let's wait. Nem, nem, ez is japán. Ez is japán.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 hozzá kívánne még szólni. Péter Laur, tessék. Uh, um, Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy uh, olyan álláspontot tudtunk kialakítani, amelyet egyébként a szavazólista is tükröz. El kell mondanom, hogy nem támogatom az új módosítókat. Úgy gondolom, hogy uh, Clear enough what uh, did uh, the Prime Minister Abe... A kényszerprostituáltak ügye olyas valami, amivel kapcsolatosan uh, kollégánk is tette egy nyilatkozatot többször is. El kell mondanom, hogy nem kell reagálnunk ezekre a nyilatkozatokra, hanem kövessük azt az érvelést, amelyet eredetileg előirányoztuk, tehát ne a, a múltal, hanem inkább a jövővel foglalkozunk. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Kezdjük tehát a szavazást. 13-as módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös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 28-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es szóbeli mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, és a 30-as együtt mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 34-es, 43-as mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 8-as szóbeli mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene elfogadva. 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 3-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 2-es szóbeli mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es nem az okafogyott, egyes kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadott, egyes mellette ellene elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás következik az egész szövegről. Megnyitom a szavazást. Ah, one one more counter. One more here. You don't. I have one. one. You're in favor? Yeah, in favor. Yeah. Lezárom a szavazást. A jelentést 47 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Áttérünk az EU-Grúzia keretmegállapodásra. Elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gondolom, hogy ez sokkal jobb ez az eredmény, mint a krémi. Einstimmig so angenommen. Egyhangulag elfogadtuk. Gratulálok Liza kollégának. Áttérünk a 12-es napi rendi pontra. Ez pedig a Magnitsky ügy. Van-e észrevétel ezzel kapcsolatosan? A jelentéstevő asszony részéről nincsen. Egyes módosító mellette, ellentartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellentartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellentartózkodás elfogadva, né, ötö, négyes mellette, ellentartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellentartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellentartózkodás tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es nyelvi kérdés, ezt tisztáztuk, nézzük a 12-est mellette ellene tartózkodás utasítva 13-as mellette, ellene, tartózkodás utasítva 1-es kompromisszus mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48 as ratérünk át. 49-es, javítja meg az elnök, Potacsiavics úrnak sok munkája volt. Ezen es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, elektronikus záró szavazás következik, amit megnyitok. Visto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 két ellenszavazattal, egy tart, két tartózkodás, egy ellenszavazat mellett elfogadtuk. Gratulálunk Hojuland asszonynak, áttérünk a 13-as napi rendi pontra. Az ENSZ közgyűlése kapcsolatban Lambsdorff úr jelentéstevő itt van-e? Nincsen. Valahol máshol bosszantja a többieket. Uh, vertritt Kiképviseli? Ki képviseli? Négy asszony? akkor abból indulunk ki, hogy Lambsdorff úr szelleme lebeg fölöttünk, és át is térünk az A kompromisszumosra, aki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette. A 11-est ellenőrizzük. Szívesen. 11-es, megnyitom a szavazást. Schlossen. Lezárom. Ki volt az? Ki kérte az ellenőrzést? <laughs> Elfogadva. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. A szocialisták nem szavaztak. Kata! Richard, you promised me. What I say to you in the bedroom, I'm afraid, shouldn't be made public. Nem kellene nyilvánosságra hozni, amit a hálószóba intimitásában közöltem veled. Ez mit 36 21 angenommen. 36-21 ellenében elfogadva ő azt a klasszikus felfogást képviseli, hogy kétszeres örömet szereznek nekünk. Egyrészt ellenünk szólnak, fel, aztán ezt be is tartják ezt az ígéretüket. Eltérünk a 12-es, mellett ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10 C kompromisszumos mellette ellene elfogadva, 20-as módosító mellette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 É kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45-ös első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva.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 48 os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, H kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös második rész. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kompromiss I. I kompromisszumos mellette tartózkodás elfogadva. 59-es két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva G kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Bekapcsolva a képviselő úr mikrofonja. We voted it. We voted it. We voted it. Yeah. That we voted. And was... Erről szavaztunk, mondja az elnök egy olyan kérdésre, ami nem a mikrofonban hangzott el. E, igennel szavaztunk, mondja az elnök. Uh, we have to check now 64. 64. 64-est kell ellenőriznünk. Yes, geschlossen. Lezárva. 35-21 arányban elfogadtuk. 65-ös mellette ellen tartózkodás elfogadva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Die Liberalen haben noch mit Ja gestimmt. A liberálisok igennel szavaztak, nem? Igennel és nemmel egyben. 66. os Most zártam le a szavazást erről. 30-25 arányban elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, K kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 73-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, el kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 76-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, M kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 79-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük? Négyes, mert elfogadva. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Deve 1-es, Deve 2-es mellette, Has different opinions on... Az én frakciómnak egyes módosítókról más véleménye van. fül? Döve 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Deve 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Deve 8-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Deve 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Deve 11-es mellette, ellene a liberálisok mert egyáltalán nem is szavaznak. Déve 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Déve 11-es. Lezárom a szavazást. 36-21 arányban elfogadva. Déve 12 mellett a tartózkodás elfogadva. Déve 13-as két részben. Ki van az első rész mellett? Ellene tartózkodás elfogadva. Ki van a második rész mellett? Ellene tartózkodás elutasítva. Déve 16-os mellette ellene tartózkodás. Déve 16-os ki van mellette? Ki van ellene? Tehát mégiscsak elfogadtuk. Déve 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Déve 17 est ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 21-36 arányban Déve 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Déve 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Déve 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A zárószavazást megnyitom. Willkommen damit zum Tagesordnungspunkt. Most pedig Nézzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Lambsdorff úr már elutazott. 46 igen, 7 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Áttérünk most a stabilizációs és társadalmi megállapodás jegyzőkönyvére Montenegróval. Megnyitom az elektronikus szavazást erről. Lezárom a szavazást. 49 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás mellett nélkül elfogadtuk. Gratulálunk horvát barátainknak. Ezzel áttérünk a 15-ös pontra. Irán. Irán a téma. Ajánlás. 42-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Uh, yes. Uh, yeah. okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. wird 26 zu 26 abgelehnt. 26-26 arányban elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette, 45 dafür. 45-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 45 dafür dagegen Enthaltung abgelehnt. Sie Elutasítva 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva a szakbizottság többsége már aláírta ezt. Ist das jetzt die Geschichte? Nein, nein. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Igaza volt,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 48-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 49-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Abszolút, kész Jetzt a mir mal die Unterlagen. du ständig Ja.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 ellene tartózkodás elutasítva. Also in Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a módosítót a módosító elfogadása révén gratulálok az iráni tárgyaló delegációnak 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 53-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Szintén 27-26 arányban elfogadtuk. Egyes kompromisszumos, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 63-as mellette, ellene tartózkodás tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszumos mellette ellen tartózkodás elfogadva. Akkor nézzük a 73-as módosítót, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 74-es mellette, 74 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 76-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük a 87-es módosítót, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 89-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, nézzük a 97-est mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Compromise 5. Die Abstimmung ist geschlossen. a szavazást. Huszonhat 25 arányban elfogadtuk. 107-esre térünk Kérdés az, hogy miféle kompromisszum, amit egy szavazat többséggel fogadunk el. 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 111-es mellette ellene tartózkodás nem volt világos. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 112-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, nem, mégiscsak elfogadtuk, elutasítottuk, kérdezi az elnök, 112-est ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást elutasítva, 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 114-es, nem, nem, 122-es mellette ellene tartózkodás Százhuszonkettes. The without the oral amendment. Egy szóbeli módosítóval. Csak a 122-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12.40 arányban elutasítottuk. 100 25-ös mellette, 124-es szóval mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 7-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9 es kompromisszumos mellette, Kelamur. Köszönöm szépen. Úgy gondoljuk, hogy a 140-es módosítót nem tartalmazza a hetes kompromisszum, úgyhogy külön szavazást szeretnénk kérni, a 140-es módosítóról beszélek tehát. Jelentést, aminek van a kifogása ez ellen? Igen, köszönöm elnök úr. A 140-es módosítót eh, tartalmazza a kompromisszum elnézést, mert ebben a módosítóban egy olyan számról van szó, ami a végrehajtások számát adja meg, a kompromisszum pedig arról beszél, hogy nagyon magas a végrehajtások száma, de nincsen megbízható szám ezekről az esetekről. Ez a szám, amiről Kelem úr beszél, Emiatt szerintem nem kellene törölnünk az összes többi módosítót, amelyek egyébként más számokat tartalmaznak. Elnök úr, a titkaságtól kapott lista alapján a módosító nem tartalmazza, illetve a kompromisszum nem tartalmazza ezt a módosítót. Egyértelmű, hogy ez a kompromisszum nem tartalmazza az említett módosítót, és ha így van, akkor szavazni kell róla. Köszönöm. Köszönöm szépen. A 140-es eh, valóban szerepel így a listán, de a tartalma a lényeg, és a kompromisszum tartalmilag tartalmazza ezt a módosítót. Szerintem inkább csak hiba, hogy a 140-es külön van. A tartalma az, amit az előbb elmondtam, a magas számú végrehajtásokról szól ez a módosító, és ezért tartalmazza ezt az összes többi. Lo más coherente es hablar de un alto número de Tehát arról beszél, hogy nagyon nagy számban történtek kivégzések, de éppen emiatt a kompromisszumos módosító tartalmaz ezt a szöveget. Thank you. Uh, I, I... Köszönöm szépen nem értek egyet a jelentéstevővel, mert ennek a módosítónak pontosan az a jelentése, hogy nyugtalanságunknak adunk hangot, és felszólítjuk az iráni hatóságokat, hogy orvosolják a helyzetet. Nyilvánvaló, hogy soha nem látott számban végeztek ki embereket. Mi szeretnénk ezt továbbra is rögzíteni a szövegben, ezért szeretnénk, ha külön szavaznánk erről a módosítóról. Ist es denn eine Möglichkeit? Van-e itt egy lehetőség? Tehát itt vannak plusz kiegészítő tartalmak, az Amnesty International United Nations kerül itt említésre, és az alarm az más, mint a concern, épp ezért nem tudom, hogy népát számára elképzelhető-e, hogy ez a rész maradjon, mint ahogy a kompromisszumosban szerepel, vagy esetleg külön szavazást tartsunk erről. Nem tudom, hogy a más nyelvi változatokban mi a helyzet ezzel. Itt az Amnesty e, és az ENSZ e, bevonásáról van szó a szövegváltozatban. Ez a mondat tehát különböző követhetjük a jelentéstevőt, ami a számokat és a tartalmat illeti, és akkor erről külön szavazzunk. Azt hiszem, hogy ez egy helyes és fair megoldás lenne. Muniz asszony elsőként jelentéstevőként kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ezt a javaslatot. Lehet, hogy ezt lehetne helyettesíteni, ezt a módosítót, ahol az express szó már szerepel. Mm. Eh. Ezzel a szöveggel helyettesítenénk amit a kompromisszum is tartalmaz, vagyis hogy kifejezi az aggájait. Szerintem ezt már egyébként is tartalmazza a kompromisszum. Javaslom. Tehát, hogy itt az utolsó mondat az nem ö, szerepel lefedve a kompromisszumba. Itt ö, nagy szem szerepel, great number a szövegben, vagy mi is van benne? High number. Ezt vegyük át. A számokat is a Kellam módosítóval átvesszük, és erről szavazunk, ami különbözik még a kompromisszumos módosítóban, és aztán majd a nyelvi változatokat kiigazítjuk ennek megfelelően. Ebben az értelemben ki van a kélam módosító mellett? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. időről időre a jelentéstevőnek is kell engedményeket tennie másoknak. No, no, sorry, I've made a mistake. Elnézést tévedtem. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Angenommen war. Elfogadtuk. Without the figures, eh? Without the figures, and about everything else. Kompromiss 9 dafür. 9-es mm, kompromisszumos mellett ellen tartózkodás elfogadva, 156-os mellette ellene Yeah. 145 is the same story. A 145-tel ugyanez a helyzet. Az EPP nem fogadja el, hogy benne van a módosító a kompromisszumban. It's not covered. Ez a Vagyis ezt nem tartalmazza a kompromisszum, ezért külön kell szavaznunk a 145-ös módosítóról. Munyisz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Az összes olyan módosítóról kellene szavaznunk, amelyről az EPP-vel megállapodtunk, és ezzel nincs is kifogásom, de most a listában azt látjuk, hogy ez kiesik, hogyha a 9-es kompromisszumot elfogadták, a 9-est elfogadtuk, ezért most nem az a kérdés, hogy melyik kompromisszum tartalmazza ezt a módosítót, hanem hogy egy korábbi szavazás miatt kiesett. Elnézést, ezt a titkárság küldte el ezt a listát, azt készített elő, és ez az én döntésem. Szerpel conditional entry visa, the United Special on Human Rights in Iran. a módosítóban. Not cover. És ezt nem tartalmazza a kompromisszum. Nem tudom, miért elleneznénk, hogy az ENSZ emberi jogi külön képviselője, jelentéstevője ilyen szerepkört kapjon, Szalafranka úr, elnök úr. Elnök úr, a titkárság küldött a frakcióknak egy e-mailt, amely azt tartalmazza, hogy ez a módosító nem kapcsolódik a kompromisszumhoz, ezért szavazni kell róla. Korábban tehát egy hibát követtek el, ezzel próbálják ezt orvosolni, és szerintem kövessük a titkárság eljárási javaslatát, és szavazzunk a módosítóról. Kompromisszantrag. A jelentésben a kompromisszumosban az szerepel, fully the work of the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran. And this does not cover és ez nem tartalmazza az EPP módosítóját. Ilyen egyszerű a helyzet. Ezt a mondat második felébe beilleszthetjük, az EPP javaslata, ha jól értettem, rapporteur the situation of human rights in Iran and calls on Iran to give an immediate and conditional entry visa to this United Nations Special Rapporteur on Human Rights in Iran. És most idéztem a módosítót. Proposed by the EPP if I... Ezt javasolta az EPP, ha jól értettem, el tudjuk ezt fogadni? Köszönöm akkor szavazunk eh, ilyen értelemben a 145. módosítóról. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Akkor erről döntöttünk. 156-os mellette ellene tartózkodás. 156. 156-os elektronikus szavazás következik.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 Akkor a 157-esről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 157-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítva, 158-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 159-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 162-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 169-es. Nem, ez is le van fedve. 170-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 171-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 172-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 173-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 175-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 176-os mellette ellene 175-öst ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 27-29 arányban elutasítottuk. Nézzük meg most a 177-est, 176-ost, eh, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25-30 arányban elutasítottuk. 178-as, 177-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 178-as mellette Belder megverik Kromberget, 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene tartózkodással utasítva 15-ös mellette ellene tartózkodás elő, ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 30-26 arányban elfogadtuk. A 15-öst elfogadtuk? Igen. Akkor csak a 16-os második részéről szavazunk ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 19-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 20-as nem. Szavazzunk a 20-as mellette, ellene ellenőrizzük. Geschlossen? ja. Lezárva. Elfogadtuk 29-26 arányban. 21-est elintéztük. Ez a következő is el van intézve, úgy vélem, 23-as mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 31 zu 25 angenommen.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 ellene tartózkodás elfogadva, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1-es mellette 41-est ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 20-36 arányban a szocialista frakciótól kérném, hogy a jövőben ne az asszisztensek kiabálják vagy ellenőrizzük, hanem maguk a képviselők. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene elfogadva, 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Mi a helyes helyzet a 2-essel és a 3-assal? 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Nézzük az elektronikus szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 25-30 arányban elutasítottuk a jelentést. Mr. Sharkey? Erke asszony, hozzá kíván szólni? Köszönöm. Akkor szerettem volna beszélni, amikor a szavazólistával kapcsolatos zavar kialakult, és elkezdtük élőben szerkeszteni a módosítókat élőben közvetítjük ezt az ülést. Én egyébként része voltam, tagja voltam a tárgyalási folyamatnak, ezért értékelném, hogyha az EPP megmagyarázná, hogy miért szavazott ellen ennek a módosítónak. Ha most nem tudunk egy közös nyilatkozatot tenni Iránnal kapcsolatosan, akkor ez a politikai mandátumunkat gyengíti. Tettünk arra javaslatokat, hogy az EU hogyan léphet konstruktívan Iránnal kapcsolatosan az atomenergia kérdésén túlmenően. És most nem igazán értem, hogy mi a helyzet. Örülnék, hogyha elmagyaráznák az el álláspontjukat. Szerintem ez rossz jelzés, rossz időben. Je n'ai pas, je n'ai pas une réponse à sa question. J'ai demandé la parole pour une autre. Válaszom erre a kérdésre, én más ügyben kértem szót. Akkor személyes nyilatkozatom, hogy miért szavaztam ellene. Többek között a losing ernst módosítóról van szó, amennyiben, amennyire tudom, Irán nem közel-keleten van, de a nukleáris fegyvermentes zóna és közel-kelet kapcsolatba hozása az iráni ügyel, ez nem segít az iráni ügy megoldásában. Éppen ezért így módon olyan ügyeket kevernénk a jelentésbe, amelyeknek nincs közük az iráni ö, jelentéshez. Ez egy alibit szolgáltat, és ö, épp ezért sajnálom, hogy a GUE ö, ezen módosítóját ö, elfogadták. Ö, én ezen okból ö, szavaztam ellen, és ez a személyes véleményem. És sokan ellene szavaztak volna, jó lett volna egy kompromisszumot találni ebben az ügyben. Ez tehát a személyes véleményem volt, nem pedig elnökként fejtettem ezt ki. Tessék, öné a szó. Nem akarok beszállni ebbe a vitába, mert nyilván mindenki ismertethetné az álláspontját, és azzal csak újraindulna a vita ugyanakkor az EPP és mások is egyetérthetnek abban, hogy nem tudtunk szövegben megállapodni. A plenárisra az árnyék előadók és az előadó leülhetnének, és egy kompromisszumot találhatnának ki, mert hogyha ez a szöveg elfogadhatatlan, annak eh, rossz eh, eh, sajtója lesz, nem tudunk küldeni üzenetet arról, hogy Irán ügyben meg tudunk állapodni, illetve egyetértünk. Rossz lesz a visszhangja. Szalafranka úr. presidente. creo... Köszönöm, elnök úr. Tényleg sajnálatos, hogy nem sikerült a frakcióknak megállapodniuk. Az árnyék előadók és a tárgyalók mindent megtettek ennek érdekében, sajnos a frakcióik tagjait nem tudták meggyőzni. Sajnálatos, hogy az elnök kifejtette a saját üzenetét. Az, hogy egy üzenetet küldünk a az, hogyha üzenetet küldenénk a szavazás után, akkor e, az a rezsim számára lenne hasznos, illetve előnyös. Éppen ezért éreztük úgy, hogy nem nagyon lehet más lépésünk. Mi magunk is a plenárison egy konszenzusos megállapodásnak, illetve változatnak lennénk a hívei. Nyilván ma délelőtt a javaslat e, nem volt megfelelő, és e, éppen ezért nem tudtuk elfogadni. A, nem egyszerűen demokratikus jogunk, hogy nem szavazunk meg egy olyan szöveget, amely nem áll összhangban azokkal a paraméterekkel, amelyeket előre meghatároztunk, illetve az elveinkkel nyilván eh, megpróbálunk, megpróbáltunk egy olyan szöveget létrehozni, amely minden frakciónak megfelel. Eh, sajnálatos módon ez nem sikerült, ez a szavazás most a politikai álláspontot eh, fejez ki. Demokratikus jogunk úgy szavazni, ahogy szavaztunk Eh, a korábbi támogatásunkat vissza kellett most vonnunk. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve nem leszünk hajlandóak mindent megtenni annak érdekében, hogy egy olyan konszenzuális megállapodásra jussunk, amely nagy többséggel mehet át a plenárison. Eh, ez reméljük, hogy lehetséges, most azonban nem volt lehetséges, hogy megszavazzuk. Köszönöm. Gracias, eh, presidente. Bueno, hemos tenido múltiples reuniones de shadow. Köszönöm valóban volt egy csomó árnyék előadói találkozó, és sajnos csalódást okoz nekünk most meghallgatni a néppárt véleményét a tárgyalások során ugyanis nem mondták meg nekünk, hogy a jelentés tartalma, illetve ez a konkrét módosító nem tetszik nekik. A jelentés célja az volt, hogy konstruktívan hozzájáruljon az Európai Unió és Irán jövőbeni kapcsolataihoz. Pozitív fókuszt szerettünk volna koncentrálni a Genfi megállapodásra, illetve a mérsékelt elnök eddigi tevékenységére. E, nyilván a nukleáris program egy vitatott téma. A jelentés nagy részt ezzel a két dologgal foglalkozott, tehát támogatásunkról biztosítjuk a Genfi megállapodást, e, illetve Irán e, szerepét a regionális konfliktusok feloldásában. Nagyon erős ellenvélemény van az Európai Parlamentben bizonyos iráni lépésekkel szemben az, ember, az emberi jogokra továbbra is oda kell figyelnünk. Valójában ez lenne a harmadik nagy dolog. És mi úgy gondoltuk, hogy észszerű kompromisszumot értünk el, amely konszenzusra számíthat. Strasbourgban beszéltünk a kollégákkal arról, hogy hogyan lehet még finomhangolni ezt a jelentést. Nyilván folytatnunk kell a parlamentben a munkát annak érdekében, hogy egy konszenzuális álláspont alakuljon ki. Amennyiben az EPP-nek fenntartásai vannak, jó lett volna azokat, ha korábban kifejezik. Újra kezdjük a tárgyalásokat, és remélhetőleg eredményt érünk el. Köszönöm. Nos, itt időközben megérkezett a vendégünk, úgyhogy gyorsítsunk fel. Tehát, hogyha valamennyük véleménye az, a koordinátorok itt vannak, illetve a jelentéstevő, akkor megállapíthatom, hogy a zárószavazás nem történt meg. És ebben az esetben a frakciók még egyszer megvitathatják a kérdést az ebédszünetben, és szavazhatunk így módon a néppárt vagy más frakció is a jelentés mellett szavazhatna. Ha nem ez a helyzet, akkor ezzel a történetnek itt vége van. Ez történt, és Szalafranka úr. Köszönöm, elnök úr. Nézzük csak. Nézzük csak, elnök úr. Szavaztunk erről a szövegről, nem mondhatjuk, hogy nem szavaztunk, és elutasítottuk. A frakcióm nevében csak annyit kérek, és gondolom mások is el akarják mondani a véleményüket, hogy próbáljunk elérni egy megállapodást, és eh, a frakciók közötti megállapodás eh, alapján járjunk el, hogyha ezt nem tudjuk elérni, akkor be kell jelenteni a szavazás eredményét. A frakcióm nevében nagyon fontosnak tartom, hogy konszenzust keressünk, ha ez nem lehetséges, akkor ahhoz a szavazáshoz térünk vissza, amit az előbb megtartottunk. Fontos lenne, hogy ezt a plenáris elé el tudjuk vinni, de eddig csak annyit tudunk, hogy szavaztunk és elutasítottuk a szöveget, azért, hogy megmentsük a látszatot és a plenáris elévéhessük a szöveget, valamiféle megállapodást kell találnunk, egy többségi véleményt, hogyha ez nem lehetséges, akkor nyilvánvaló, hogy a szavazás eredményéhez kell tartanunk magunkat. Ha jól értelmezem, akkor azt javasolnám, hogy próbáljuk meg, hogy a frakciók között megállapodjunk egy egységes szövegben, amiről március 31-én szavazunk. Hogyha nincs egységes szöveg, akkor ezzel vége az előadásnak. Nem szavazunk a módosítókról, hanem akkor ez a frakciók ügye lesz. Egyetértenek ezzel. Akkor így járunk el, és kicsit erőfeszítést kell tennünk, hogy előrelépjünk, mivel a ciklus végén vagyunk, áprilisi második plenárison szavazni kell az anyagról, a mini plenáris is lehetne ez. Ez tehát csak egy kísérlet. Ez azt jelenti, hogy mindenki lássa a munkához, egy olyan szöveget alakítsunk ki, amiről záró szavazást tudunk tartani. Köszönöm szépen. Ezzel áttérünk Szerius Volszki úrra. Russian Duma vote. Sírem van, az orosz Duma megszavazta a Krím anektálását, hogy Krím csatlakozzon Oroszországhoz, és Eh, azt kérte az Európai Uniótól, valamint az Egyesült Államoktól, hogy bátran vegyék fel a Duma összes tagját a szankciós listáikra. Elnök, eh, ezt bizonyára megtehetjük nekik, ezt a szívességet. Eh, Preda úr, a orosz sajtó ma bejelentette, hogy a transznisztriai Duma elnöke is kéri Oroszország felvételét Oroszországhoz, ez az orosz sajtóban jelent meg ma reggel. diese Informationen. Wie I, th I think we have also to say that the legal annexation. Ugye azt gondolom, hogy kimondható, eh, az illegális annexiót hoz, anektáláshoz. Két-három hónap szükséges, az oroszok is ezt mondják. Nekünk az a kötelességünk, hogy ez alatt az idő alatt diplomatikai, diplomáciai csatornákat használunk. Okay, then let's wage war. Akkor háborúzzunk, mondja az elnök, valamire, ami nem volt hallható. Mondhatjuk azt, hogy nem, és aztán eh, Nagy-Britanniának talán eh, jobban kellene a budapesti memorandumhoz mellett kiállnia, ha már így tartunk. Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt kollégák! Üdvözlöm körünkben Ahmad Algarbet, aki a Nemzeti Koalíció elnöke, a Szír forradalmi és ellenzéki erők Nemzeti Koalíciójának elnöke. Üdvözlöm őt! az ellenzék részéről békésen folytatott forradalom kezdetek harmadik évfordulója alkalmából. Tragedy in Syria has no parallel in recent history. Szíriai tragédiának a közelmúltban semmi megfelelője nem volt. Példátlan az utóbbi időkben arról beszélünk, hogy megnézzük, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a konfliktust hogyan lehet politikai megoldással lezárni és demokratikus kormányt kialakítani Szíriában. Nagyon könnyen és gyorsan változik a helyzet, a megoldások nehezen átláthatóak. A Genf 1 és Genf 2 konferenciák megbuktak, legalábbis eddig nem értek el eredményt. Fontos katonai vereségeket szenvedett el az ellenzék a rezsim haderejétől, ugyanakkor hajlandóak tovább harcolni. Nemzeti választások tartását javasolja a rezsim, nem lehet tudni, hogy Assad jelölni akarja magát az elnök választáson. Nyilvánvaló, hogy az ellenzékben, az ellenzéki jelöltek közül a külföldön élők nem indulhatnának a választáson. Ez azonban a demokratikus átalakulást megkérdőjelezi, a demokratikus szíriai ellenzéki erők azt mondták, hogy minden választás kiírása már is széttörné a koalíciót. Az ENSZ továbbra, folytas, továbbra is folytassa az Assad rezsimre gyakorolt nyomás, gyakorlást, hogy azok újra leüljenek tárgyalni. Algava úr kap meg, kapja meg a szót. صباح الخير شكرا لمن دعا إلى هذه الجلسة للتعبير Mindenek előtt köszönetet mondok a szervezőknek, akik összehívták ezt az ülést, hogy ö, részt vettek ezen a vitán a szíriai for, forradalom harmadik évfordulója alkalmából 18 márciusban kezdődött el ez három évvel ezelőtt. A szíriai forradalom kezdetén Darában a gyermekek mentek ki az utcára, hogy üzeneteket írjanak fel iskoláik falaira. Letartóztatták őket, letépték a körmüket, és így kezdődött a forradalom Szíriában az elmúlt három év folyamán. Természetesen ismerik ezen katasztrófa és tragédia horderejét, nagyságát Szíriában. a hatalmon lévő rezsim rakétákat, bombákat hullat erre a területre. Genfbe pozitív szellemiségben érkeztünk, hogy politikai megoldásra jussunk, amely lehetővé teszi az átmeneti időszakot. Bashar al-Assad nem képezheti részét a megoldásnak de a valóságban, amíg Genfben voltunk, és ezen ülésen túlmenően is megtapasztalhattuk, hogy több mint 5000 polgári szemét gyilkoltak meg elképzelhetetlen, hogy ez a hatalom továbbra is tárgyaljon, és eközben végignézzük ezt a rendszeres gyilkolást. Genfbe azért mentünk, Genfben elmentünk, és aztán el, elfogadtuk, tehát hogy ellátogatunk Genfbe, de ha ez a rezsim felelős a tárgyalások kudarcaért, abban az esetben barátaink, szövetségeseink, köztük az Európai Unió és a, az uniós tagállamok, ezek a szövetségesek, illetve partnerek állást kell, hogy foglaljanak annak érdekében, hogy a polgári személyeket, a polgári lakosságot védjék, és katonai, illetve humanitárius segítséget nyújtsanak számukra. Lardar Ivraimi úr, az ENSZ külön megbizotja a Szíriával kapcsolatos ügyeket illetően beterjesztette jelentését három nappal ezelőtt, és ebben kifejtette, hogy az Assad féle rezsim felelős a tárgyalások kudarcáért. Az ENSZ főtitkára Ban ki úr szintén kifejtette, hogy Bashar el assad jelöltség, illetve indulása egy új mandátumért minden esélyt megsemmisít azt illetően, hogy politikai megoldásra jussunk. Ma jelen vagyunk itt az önök körében, annak érdekében, hogy önök tájékozódjanak ezen fejleményekről és részletekről. Az Európai Uniótól azt kérjük, hogy rakétalhelyító fegyvereket bocsássanak rendelkezésünkre annak érdekében, hogy meg tudjuk védeni lakosságunkat. Láthatták, hogy mi történik Alebben, bombákat dobtak le, amelyek a lakásokat, házakat veszik célba, a polgári személyek otthonait, megölik a gyermekeket, nőket, és romokat hagynak maguk után. Ilyenfajta fegyverekre van szükségünk, annak érdekében, hogy megvédjük a népünket, és a légi erőt meg kell semmisítenünk, amely naponta gyilkolja népünket. Láthatják azt is, hogy milyen méreteket öltött ez a humanitárius katasztrófa Szíriában, mert 200 ezer áldozatot szedett. Az ENSZ szervezete elismeri, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek és menekültek száma már elérte a 9 milliót a szíriai körében. Szíria területének egyharmada teljes mértékben vagy részben megsemmisült, lerombolták. Láthatjuk, hogy milyen nehézségek vannak manapság a ö, sérültek ö, kezelését illetően. Egyes ö, áldozatok ö, fogyatékossá váltak, megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk a kell váltaknak és a sérülteknek, sebesülteknek. Megvizsgáljuk, hogy milyen forrásokkal rendelkezünk, annak érdekében, hogy Szíria belsejében segítséget tudjunk nyújtani. A tragédia olyan méreteket öltött, hogy forrásaink összessége sem elegendő. Beszélünk itt a humanitárius szempontról is ma. Tudják, hogy Szíriában egyes területeket teljes mértékben körbezártak. Ott nincs sem élelmiszer, sem ivóvíz, sem pedig gyógyszerek. Szíriában, akit nem gyilkoltak meg fegyverekkel, az, az éhénységtől szenved. Akár az éhhalál küszöbén is áll. Bashar el-Assad elfogadott egy törvényt, vagy az alelvetettség, vagy a lakosság kiéheztetése a cél. A 21. században ami harmadjára megöl minket, ez a nemzetközi közösség csendje hallgatása ezzel a tragédiával szemben, ezzel a bűncselekménnyel szemben, amelyet a népünkkel szemben követnek el. Szeretnénk leszögezni azt is, hogy ö, ö, kifejtjük itt tehát, hogy mekkora mértékű a humanitárius segítségnyújtás, és most önöktől azt kérjük, hogy fogadjanak el egy, illetve az ENSZ-ben fogadjanak el egy határozatot a hetes cikk értelmében, hogy humanitárius folyosókat alakítsanak ki, illetve jelöljenek ki a hetes fejezet értelmében. Kötelező intézkedést tartunk kívánatosnak a hetes fejezet értelmében, annak érdekében, hogy a, katonai, a fegyveres milícia, illetve a külföldi fegyveres erők Szíria területén ezek felé felszólítást intézenek, hogy hagyják el Szíria területét. A szíriai rezsim lehetővé tette, hogy zsoldosok érkezzenek Szíriába, ezeket a zsoldosokat, a Hezbollah zsoldosait fogadta, akik Irakból érkeztek, illetve az iráni republikánus gárda részéről, valamint az Alkaida zsoldosa is bejutottak Szíriába, valamint az Irak iszlám állam részéről. Meg próbáljuk ezeket a terrorista szervezeteket legyőzni, akik a hatalom logisztikai támogatását élvezik. Ezen terrorista szervezetek ellen felépünk négy hónap, és Alepben, Idlebben és Dirazorban legyőztük őket, harcoltunk ezen terrorista szervezetek ellen, amelyek a hatalom ö, támogatását élvezik. Harcosaink. Ö, megpróbáljuk leküzdeni ezen terrorista szervezeteket, amelyek az Alkaida szövetségesei, az al terrorizmusát és az Irak, Irán és a Hezbollah részéről kiküldött zsoldosok ellen is fellépünk. Egy valóságos háborút folytatunk ezen három fél ellen. És ezen keretek között jogunk van arra, hogy katonai és humanitárius segítségnyújtásban részesünk. Azért jöttünk el ide, hogy kifejtsük, milyen igényeink, szükségleteink vannak, és kívánatosnak tartjuk, hogy az Európai Unió az oldalunkra álljon ezen kritikus időszakban a szíriai nemzeti koalíción belül. Egy szabad és demokratikus államot szeretnénk kialakítani, ami a pluralitáson alakul, ahol a kisebbség is játszhatja ellenzéki szerepét, és a kormány képes a nőket, a kisebbségeket védelmezni. Egy olyan államot szeretnénk kialakítani, amely képes a szíriaiak, nők és férfiak szabadság jogait garantálni. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, Jabraf úr. Köszönöm, hogy a külügyi bizottság előtt uh, elmondta nyilatkozatát. Most szeretném megadni a lehetőséget kollégáimnak, hogy felszólaljanak. Először is Hoyt úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elcsaba úr uh, megszólalásának nagyon örülünk, és hogy a különböző frakciók meghallgathatják a véleményét. Köszönjük, hogy eljött. Az európai és a nemzetközi reakció elégtelen volt a válságra, és tudjuk, hogy fokozottabb reagálásra volna szükség, és szolidaritásra. Három kérdésem volna, ha megengedi. Az első a Genf 2 tárgyalásokkal kapcsolatos. Nyomon követtük a tárgyalásokat, reméltük, hogy sikerre vezetnek, és nagyon sokakat érdekel ez a folyamat ebben a házban. Érdekelne, hogy ön belülről hogyan látta ezeket a tárgyalásokat? Volt-e olyan reménye, hogy átörés jöhet létre a folyamatban? és hogy a jövőben a diplomáciai erőfeszítésekkel kapcsolatosan hogyan gondolkodik, végső soron a Genf 2 folyamat miért volt eredménytelen. Másodszor az Európai Unió támogatásáról szeretném kérdezni. Mennyiben támogatta az Európai Unió a koalíciós csoportokat? Lehet, hogy úgy fogalmazhatunk, hogy az egyik nehézség ebben a folyamatban, nem akarom önt kritizálni, illetve az ön munkatársait, az volt, hogy nem feltétlenül jól koordinálták, vagy nem a szükséges mértékben az álláspontokat magában Szíriában annak érdekében, hogy megoldást találjanak. Nagyon érdekelne, hogy ő hogyan gondolkodik erről. A diplomáciai erőfeszítések, a pénzügyi támogatás, az oktatás, logisztikai támogatás, amelyet az Európai Uniótól kaptak, elégséges volt-e? Beszélt ma délelőtt a fegyverekről, és e, ebben a bizottságban is szó volt erről. Ez a fajta támogatás nem is volt e, szándék az Európai Uniónak, de érdekelne, hogy az Európai Unió támogatását elégségesnek érzi-e. A dzsihadistákról szólva, az alkaidát támogatókról szólva, nagyon őszinte volt velünk, és mi itt az Európai Unióban és a parlamentben nagyon örülnénk, hogyha valóban őszintén beszélhetnénk erről a témáról hiszen eh, egy nagyon eh, erőszakos eh, és gonosz rezsimet nem akarunk egy másik ugyanilyennel helyettesíteni, ez nem volna megoldás. Kérem, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, és köszönöm az eddig elmondottakat. Köszönöm szépen, Haidt úr. Most Sákászlónak adom meg a szót. Nagy. Köszönöm szépen. Looking for solutions. Nagyon fontos, hogy keressük a megoldásokat. Tudom, hogy ez nagy kihívás, és nagyra értékelem a lehetőséget, hogy öntől hallhattunk erről. Érdekelne, hogy hogyan gondolkodik a Genfi folyamat esélyeiről és az önök szerepéről ebben a folyamatban. Az is érdekelne, hogy ön milyen szerepet szánna Iránnak ebben. Vannak olyanok, akik úgy gondolkodnak, hogy nem képzelhető el megoldás az iszlám köztársaság nélkül, amely támogatja Hezbollah harcosait, akik részt vesznek a küzdelmekben. Mások úgy gondolják, hogy ez tovább bonyolítaná a helyzetet. Érdekel nagyon mit gondol erről, illetve arról is, hogy a szélsőséges dzsihadista csoportok milyen mértékben kapnak erőre, illetve hogyan harcolnak egymás ellen. Néhány hónap múlva mire lehet számítani, milyen hatása lesz ennek, hiszen nem egy dzsihadista blokkról beszélünk, ez most már világos. Vannak szélsőséges csoportok, amelyek még radikálisabbak és erőszakosabbak, mint mások, és mindegyik nagyon nagy aggályt okoz számunkra. Pontosan értjük, hogy a szíriai nép megosztott egy nagyon erőszakos rezsim között, amely nem tolerálja az ellenzéket, illetve az hasonlóan erőszakos csapatok között, amelyek viszont nem értékelik a demokrácia módszereit. Az Európai Unió a humanitárius segélynyújtásban és programokban élen járt az eddigiekben. Nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy ilyen sok szíriai polgárszorul segélyre, az ellenzéki erők hogyan tudják a segélyhez való hozzáférést biztosítani az adott és a leginkább rászoruló népességek számára. Humanitárius szempontból Törökország, Jordánia, Libanon szerepe is nagyon érdekes. Humanitárius segítségnyújtás révén ezen országok közreműködésével talán tudnánk módosítani a programjaink irányultságán, ha erre szükség lesz. Köszönöm. Köszönöm, Sáki Mr. Atkins. Most Atkins úr következik. Uh, Chairman, thank you very much indeed. Can I add my welcome? Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm Ádzsaba urat. Szoktuk mondani Nagy-Britanniában, hogy Pest is mindkettőtök házán. Ami azt jelenti, hogy eh, önök eh, és természetes szövetségeseik, tehát az, az ellenzéken belül eh, már elég nehezen férnek össze, és itt akkor még nem is beszéltünk az Assaddal való szembenállásról, én azt gondolom, hogy ezt a problémát eh, komolyan kezelni kell. Eh, Oroszország Szíriában nem akar beavatkozni, látjuk, eh, holott egy másik térségében a világnak nagyon is beavatkozik, éppen most látjuk. Ma délelőtt mondta valaki, hogy érdemes felfigyelni Kína álláspontjára Ukrán ügyben. Na most ugye Kína és Oroszország a biztonsági tanácsban problémás elemek, ezért kérdezem öntől, hogy önök megpróbáltak-e Kína felé közeledni. E, nem tudom, hogy egyáltalán hajlandóak-e önnel szóba állni, vagy egyszerűen önökre csukják az ajtót. Számomra e, úgy tűnik, hogy a más megközelítésre van szükség, hogyha eh, e, fel akarjuk számolni ezt a, ezt a padhelyzetet, és Kína lehet a kulcsa elnek. Köszönöm, Pötering úrnak adom meg a szót, a parlament korábbi elnöke. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt van körünkben. Nagyon érdekes volt, amit elmondott, és természetesen kétség nincs felül, hogy az Assad rezsim már túlélte magát, és el kell tűnnie. Más utam lett a szír nép számára. Egy orosz író egyszer azt mondotta, hogyha valakit levesznek egy emlékmű talapzatáról, akkor nem tudjuk, hogy kit fognak helyébe fölhelyezni. Talán ez az új személy még rosszabb lesz, mint a régi volt. Nos, Assad egy dolgot bizonyosan megtett a rezsimjével, a keresztények többé-kevésbé szabadon gyakorolhatták vallásukat és élhettek Szíriában. Damaszkuszban volt egy templom, láttam egy kivilágított keresztel, feszülettel, ez más arab országban ilyesmit nem láttam, nem lehet látni. Kérdésem tehát az, hogy mi a helyzet most a vallási kisebbségekkel, a keresztényekkel Szíriában, és hogyan kezelik majd őket, hogyha önök győznek, amit természetesen kívánatosnak tartok, azt viszont nem, hogy fundamentalisták győzenek, amely, akik keresztényeket ölnek. Mi a vélemény erről a kérdésről? Köszönöm, Pöttering úr, mondja az elnök. Severin úr következik. Uh, thank you for... Um, Köszönöm azt is, hogy eljött hozzánk. Odafigyeltem. Understood that uh, you... Úgy értem, hogy uh, úgy értelmezem, amit mond, hogy a végső megoldást ön a politikában keresi, és azt gondolja, hogy ennek a válságnak nincs katonai megoldása ugyanakkor, mivel ez nem volt teljesen nyilvánvaló, szeretném, ha megerősíteni, eh, hogy ön szerint elképzelhető mégis a katonai megállapodás, vagy csak politikai megállapodás képzelhető el? Hogyha politikai megállapodás képzelhető csak el, vagy az a legjobb módja a válság lezárásának, akkor a következő kérdésem az, hogy eh, önök szerint mi az a politikai megoldás, amely megvalósítható, méltányos és fenntartható nagyon jó lenne tudni, önök, tudni, tudni hogy önnek mi erről a véleménye. Utolsó kérdésem. Ön szerint melyek voltak a legkomolyabb akadályok, amelyek a Genfi folyamatot kisiklatták, nem engedték sikerre jutni. Köszönjük Severin, ön volt az utolsó előtti hozzászóló, Landsbergis úr az utolsó hozzászóló. I would like thank you very much for information and uh, Köszönöm ezt az információt, illetve az eddigi uh, párbeszéd lehetőséget. Uh, kérdésem, van-e valami fajta eredmény, Eh, a vegyi fegyverek bevetésével kapcsolatban, illetve az emberiség elleni bűnök ügyében előrelépés történt-e, eh, mert nagyon sok embert és eh, nagyon sok gyereket öltek meg Assad katonái. Van nekünk ugye egy nemzetközi bíróságunk, amely képes lenne ezzel az ügyjel foglalkozni. Amennyiben a biztonsági tanácsban blokkolják az eseményeket, opposition in Syria. akkor én úgy gondolom, hogy a szír ellenzék nem engedheti meg magának, hogy ne lépjen fel és ne kérdezze meg a demokráciáktól, hogy, hogy miért engedik ezt meg. Na most Oroszország ugye fedezi Assad bűneit, de hát Oroszország erősen kompromittálódott a saját totalitáriánus rendszere miatt. Ez a kérdés napirendre kell, hogy kerüljön. Az emberiség elleni bűncselekmények, vegyi fegyverek bevetése polgárok ellen. Hol tart ez az ügy? Thank you very much, Mr. Landsbergis, uh, Mr. Köszönöm, Landsbergis úr. Jabbar úr mégis jelentkezett még egy ember, Tanok úr. Köszönöm, elnök úr két évvel ezelőtt a plenáris teremben én egy repülés tilalmi zónát akartam követelni, sajnálatos módon nem lett belőle semmi, és sok ezer ember halt meg emiatt. A kérdésem az, hogy mivel Oroszország is egyre inkább párja státuszba kerül az elmúlt hónapok, és főleg a legutóbbi hónap során, mivel ő maga is agressziót követett el Ukrajna ellen. Ön szerint ez akár Washington gondolkodását, akár az európai fővárosok gondolkodását megváltoztatja-e abban az értelemben, hogy Oroszország Assad pártisága csökkenni fog, adott esetben ki, ke, megint napirendre kerülhetnek a repüléstilalmi zónák, mert azok a bombák, amelyeket amelyeket Assad használ, komoly kárt okoznak a polgári lakosságnak. Az amerikaiak viszont a saját robotrepülőgépeikkel gyakorlatilag eh, kiüthetnék ezeket a fegyvereket Assad kezéből, és eh, könnyen létrehozhatnának egy repülés tilalmi eh, zónát. Tudjuk, hogy mennyire barbár Eh, rendszer eh, Assad eh, e adott esetben az orosz ügyek miatt is lehetségessé válik az, hogy Assadra további nyomást gyakoroljanak, hogy leüljön a tárgyalóasztalhoz. Ön ehhez erről mi a véleménye? Köszönöm. Most pedig al úr következik, aki válaszol a kérdésekre. شكرا hát Köszönöm Hölgyeim és Uraim, köszönöm azoknak a személyeknek, akik kérdést tettek fel. Először is itt van ez a kérdés, ami a nemzetközi és európai reakcióra vonatkozik ezen válságra. Elegendő, elégséges volt -e ez a válasz? Természetesen nem, elégtelen volt, hiszen láthatjuk a humanitárius katasztrófa kiterjedését, hogy milyen sok segítségnyújtásra van szükség. A politikai katonai katasztrófa kiterjedtségét hatalmas katasztrófáról van szó. Az Európai Uniónak, parlamentnek voltak dicséretes kezdeményezései, itt a szabadság forradalmáról, de a ö, hűség forradalmáról is szó van azokhoz, akik segítettek nekünk. Mi hűségesek vagyunk az Európai Uniónak és hálásak is, de ez a segítségnyújtás nem volt elégséges. Több kérdés is felmerült a Genfi folyamattal kapcsolatosan. Egy ö, válaszban fogom össze ezeket miért is vallott kudarcot a Genfi folyamat, hiszen tudjuk, hogy ez kudarcot vallott. Ismerjük a jelenlegi kriminális rezsimet Szíriában. Tudjuk, hogy nem fogadható eszemre egy békés megoldás. Egy olyan rezsim, amely saját népét rakétákkal gyilkolja, nos, ez biztosan nem akar békés megoldást nem láttunk más ennyire gyilkos rezsimet, amely a polgári lakosságot támadja és vegyi fegyvereket vet be saját népe ellen. A nemzetközi közösség mit is tett? Elfogadtunk egy nemzetközi határozatot a vegyi fegyverek visszavonására vonatkozóan. Ezt elfogadták, ezt a határozatot, de a hagyományos fegyvereket, az úgynevezett klasszikus fegyvereket engedélyezzük a szír lakosság ellenében, hogyha vegyi fegyvereket visszavonják? Engedélyezzük-e tehát a hagyományos fegyverek alkalmazását a szír nép ellen? Visszatérek a Genfi folyamatra. Genfnek az volt a célja, hogy átmeneti kormányt alakítsunk ki. Egy olyan testületet, amely a választásokat felügyelheti, ahol katonai és polgári képviselők is vannak, és másfél-két évig felügyelhetni az átmenetet, amíg eljutunk a demokratikus választásokig. Egy átmeneti testületről volt tehát szó, egy valóságos átmenet elérés a céljából a rezsim szintjén. amelyet illetően a szír rezsim és az ellenzék egyetért. Elmondtuk az európaiaknak, az amerikaiaknak, az oroszoknak, az araboknak, hogy ez a jellegi rezsim nem fogad ja el egy ilyenfajta átmeneti testület létrehozását, hiszen ennek a rezsimnek az a szlogenje, hogy Assad vagy leégetjük, vagy felégetjük az országot. Tehát Assadnak nincs alternatívája, és nincsen politikai e, megoldás. a jelenlegi rezsim nem fogadna el egy átmeneti szervezetet, egy olyat, amelyben Assad nincs jelen, vagy nem képviselik. Elhangzott, hogy az oroszok nyomást gyakoroltak, és elmentünk Genfbe tudván, hogy a Genfi folyamat nem fog politikai megoldáshoz vezetni. Média szinten nyertünk Genfben, hiszen megmutattuk, hogy elfogadjuk az első Genfi konferencia határozatát, és elfogadtuk a békés megoldást. Elfogadjuk tehát az első Genfi határozatot, ami a fegyverek visszavonását illeti a kaszányákba, és azt a jogot is el kell ismerni, hogy a lakosság békésen tüntethessen. Ezek a mi követeléseink, amelyek a Genfi egyes határozatban szerepelnek, ezt a határozatot támogattuk és elfogadtuk. És lévén, hogy jelen voltunk a második Genfi konferencián, Nos, ennek révén megmutattuk, hogy a rezsim hogyan tartotta be az ígéreteket, vagy szavakat, amelyeket Bashar el-Assad írt, illetve a külügyminiszter szavai csupán Assad felé irányultak beszédében. Mi pedig a teljes világhoz fordultunk, a szír lakossághoz, világossá tettük tehát, hogy milyen követelő pozíciója van a rezsimnek. Mi elmentünk Genfbe, és leültünk ugyanaz a tárgyalóasztalhoz a rezsim képviselőivel. Noha tudjuk, hogy a szír nép nem értett egyet azzal, hogy leüljünk ugyanaz a tárgyalóasztalhoz a szír rezsimmel, és hogy tárgyaljunk a szír rezsimmel. Mi mégis megtettük, és a képviselőasszony, aki ö, szövetségünkről beszélt a különböző szervezetekkel, illetve az integrista erőkkel, nos tudja, tudnia kell asszonyom, hogy mi a genvelátogatásunk előtt az összes csoportos csoportosulással tárgyaltunk, amelyek fegyveres erőinket képviselik, és ezen erők részéről felhatalmazást kaptunk arra, hogy nevükben szóljunk. Tehát erős támogatásokat élvezve látogattunk el Genfbe, és tűzszünetre vonatkozó készségük is volt. De aztán az összes ilyen kísérlet meghiúsult a rezsim ellenállásán. Ez tehát a Genfi folyamatot illetően. Most pedig annak szükségességéről beszélek, hogy a Genfi konferencia utáni időszakról gondolkodjunk. A Párizsban lesz egy másik konferencia, de sajnos itt arra számíthatunk, hogy a rezsim egyáltalán nem akar majd együttműködni. Ami a terrorizmusra irányuló kérdést illeti, ez volt a harmadik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 egy másik kérdés, illetve több kérdés is érkezett ezzel a témával kapcsolatosan, ami a szélsőségeseket illeti. Álláspontunk rendkívül világos. Elmondtuk, hogy a, az e, által a szabad szír haderő által felszabadított területekre érkeztek, és mi több mint egy éve hadban állunk ezen szélsőségesekkel. Két kategóriába tartoznak ezek a szélsőségesek. Egyesek a szír börtönökből, a rezsim börtöneiből szabadultak ki, akik Irakban éltek, és az amerikai brit jelenlét alatt ö, ö, robbanó ö, szereket alkalmaztak, és ezen ö, foglyokat kiszabadították, hogy Szírián belül ö, lépenek fel erőszakkal. A második kategóriába tartoznak az alkaida partizánjai, akik akár Európáig is eljutottak illetve Európából is jöttek. Tudniuk kell, valamennyiknek tudnia kell, hogy mindenkelőtt mi léptünk fel ezen szélsőségesekkel szemben. A rezsim fedezi ezeket a szélsőségeseket, soha nem lépett fel velük szemben. Mi pedig mindig is hadban álltunk ezen szélsőségesekkel. A múlt év vége előtt harcosaink rendkívül erőszakosan felléptek az iraki-libanoni alkaida szélsőségesekkel szemben Aleppóban, Ilában és más településeken. elindítottuk tehát ezt a háborút a szélsőségesek ellen. Egyesek feloldozták életüket ebben a háborúban, az erőszak és a szélsőségesek elleni háborúban. Tehát mi az oroszok ellen is fellépünk, akik a rezsim legjobb szövetségesei. Mi a terrorizmus ellen kezdtünk háborút, mi, szíriaiak valamennyien, és önök, európaiak, le kell, hogy küzdjük ezt a két terrorista szervezetet, azaz az iraki iszlám államot és a libanonit, de mindenek előtt Assad rezsimjét ezt a korrupt családot, amely mindenféle erőszakos cselekményt végrehajtott a szírai lakosság ellen. Itt felmerült a kisebbségek, illetve a keresztények témája. Személy szerint egy olyan területről származom, ahol a többség keresztény, Kamisli városa ez, ahol mindenféle felekezetbe tartozó keresztények élnek, a franciák ö, ö, létesítették 1921-ben, vannak itt katolikusok, protestánsok és ortodoxok úgy szintén. Ebben a városban vannak szíriak, Szíriához tartozik, családom befogadta ezeket a keresztényeket. Még Dafezel Assad születés előtt, tehát a jelenleg elnök apja születés előtt. Jó magam, protestáns iskolában, iskolában jártam, ott végeztem tanulmányaimat, az elemi iskolától kezdve egészen a gimnáziumi tanulmányomkig olyan iskolákba jártam, amelyeket protestáns keresztények vezettek, illetve más is keresztény iskolákba, katolikus iskolákba. professzoraim, tanáraim abban az időszakban, akik most is Szíriában élnek, vagy azon kívül, még most is tartom velük a kapcsolatot. Egy olyan területen éltünk, ahol nem tettek különbséget az arabok, kurdok, keresztények, muzulmánok között, egy nyugodt, békés területen. Basár előtt a illetve a Basar apja előtti időszakban mi volt a helyzet a keresztényekkel? Persze voltak templomaik, feszületeik a franciák elmenetel előtt, 46 óta. Mi is volt a keresztények helyzete? a, az ország egy teljes békében élt, demokrácia volt, a keresztények ugyanolyan jogokkal rendelkeztek, mint a muzulmánok, például a parlament elnöke, Said Szak, ortodox keresztény volt. Az 50-es évek elején Pereszkuri Szíria szimbóluma szintén keresztény. Családja nagymúltra tekint vissza Szíriában, és Franciaország jelenléte ellenlépett fel Szíriában. Sirius aki Szíria legnagyobb közgazdásza, szintén keresztény, aki nagyban befolyásolt a Szíria történelmét. Személy szerint Damaszkuszban voltam, a forradalom után hét hónappal. Húsvétkor, nagypénteken elmentem a templomba, és a patriárka a az ortodox, a keresztény és a többi mind az ünnep alkalmából mondott üdvözlő beszédet. Ez volt az életünk Abszad idején, aki magához ragadta a területeket, a keresztények gazdálkodók voltak. Nos, ő államosította az ipart is, az, ö, még a személyautókat is, és a keresztények nagy része ekkor Libanonba, Kanadába, az USA-ba emigrált a 80-as évek folyamán. Tehát mindenkinek tudnia kell, hogy ez a rezsim nagy hazugságokat terjesztett, hazug volt, és egyáltalán nem védelmezte a, kis, a kisebbségeket. A kisebbségeket vagy a többséget csak a demokrácia védelmezi, amely a különbözőséget tiszteletben tartja, elutasítja a terrorizmust, mindig is leküzdötte azt. Mi mindig is ezen sokféleség védelme, ezen szíriai mozaik védelme mellett voltunk. Ez a modern Szíria képe, a többség és a kisebbségek nélkül Szíria nem élhet. Ennek ellenére látom, hogy van egyfajta propaganda, amelynek sikerült megnyernie a nyugatiak támogatását. És figyelmeztetném önöket ezen propaganda ellenében, ezen hazugságokra figyeljenek, hiszen itt két-három év egy fekete komédiát láthatunk, valamennyi kisebbségre vonatkozóan, hiszen amint hullanak a rakéták, a bombák, akkor ezek nem tesznek különbséget az arabok, a kurdok, a keresztények vagy a muzulmánok között. Ezek mindenkit meggyilkolnak különbség nélkül. Vannak bizonyítékaink, és önök jelenleg azt láthatják, hogy 11 ezer foglyot gyilkoltak meg a börtönökben, ezt képek is bizonyítják, és mi 48 órával azelőtt kevben elmondtuk, hogy ez az egyik nagy bűn cselekménye ennek az időszaknak. Láthatják, hogy miféle bűnöket hajtott végre ez a rezsim. Ami pedig a Kínára vonatkozó kérdést illeti, Mi találkoztunk a kínai képviselőkkel, és én magam találkoztam a kínai külügyminiszterrel, nagyon hasznos találkozónak minősíteném ezt, megértette a mi helyzetünket, és kijelentette, hogy korábbi álláspontja az ellenzékkel kapcsolatban téves volt. Azt is mondta, hogy eh, Bashar eh, elnök eh, beszéde, illetve politikája hibás és nem konstruktív, miközben az ellenzék hozzáállása konstruktív. Emellett hivatalos meghívást is kaptunk Kínába, hamarosan el is látogatok Kínába. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a kínai eh, illetékesekkel nekünk elég jó a viszonyunk. Ami pedig eh, Irán ügyét illeti, az Iránra vonatkozó kérdést, Iránt meghívták, aki elfogadja a Genf egy eh, konklúzióit, az eh, meghívást kap, az részt vehet. Nyilvánvalóan, aki a Genf 1-et nem fogadta el, az nem vehetett részt a Genf 2-ben. Márpedig eh, Irán nem fogadta el a Genf 1-es kommunikét, így nem vehetett részt a Genf 2-ben. Ráadásul Irán bűnrészese a gyilkosságoknak és terrorcselekményeknek, amelyek Szíriában történnek. A Hezbollah az irániak elnyomásának, illetve az Irán részéről az elnyomás eszköze, részt vesz a szíriai háborúban, Irán a Hezbollakon keresztül vesz részt a háborúban, és az arab térségben a Hezbollah, illetve Irán népszerűsége igen csekély. A Hezbollah részt vett, részt vesz a szíriai nép elleni háborúban, és a Hezbollah nem fogadta el a Genf 1-es deklarációt. Hogyha Irán tényleg pozitívan akarna hozzájárulna, eh, hozzájárulni a rendezéshez, azt mi üdvözölnénk, támogatnánk, várnánk a eh, részvételét, ugyanakkor ehhez először koherens álláspontot kell kifejezni, amely magába foglalja a köztársasági gárda és a Hezbollah kivonását Szíriából, mivel Genf egyet nem fogadják el, ezért a jelenlegi helyzetben nem támogatjuk, hogy Irán részt vegyen a Genfi folyamatban. Ide Ami a, az ellenzéki erőket illeti, és azt, mert ezt kérdezték, hogy ellenőrzésünk alatt tartjuk-e az ellenzéki erőket. Elmondhatom önöknek, hogy a Genfi mandátumunkat ezektől a szereplőktől nyertük, és mi minden felszabadított zónát szeretnénk támogatni, az ott harcoló embereink, katonáink lépnek fel a rezsim és a rezsim terrorizmusa ellen. Ők azok, akik lehetővé teszik a lakosság ellátását, támogatását. طبعا تكلمنا عن جنيب أن العقبة الرئيسية هي النظام وعناده ثم سؤال أمي Genfi folyamatot illeti, az első akadály az a rendszer makacsága. Felmerült az a kérdés, hogy van-e katonai megoldás. Én úgy gondolom, hogy nincs. Politikai megoldásra van szükség. Végül is politikai megoldásra van szükség, de jelenleg két párhuzamos dolog fut, mennek a katonai dolgok és a politikai dolgok. Amennyiben a rendszerre nem gyakorlunk erős nyomást, akkor nem lesz politikai megoldás. Ami pedig a vegyi fegyverek alkalmazását illeti, erre az, ezt az egész világ látta, John Kerryvel, John Kerryvel is találkoztam, e, és kapcsolatban állunk e, nagy-Britanniával, valamint Franciaországgal is. Megfenyegették ezt a rendszert eh, korábban azért, eh, és arra az esetre, hogyha eh, vegyi fegyvereket vetne be. Ennek hatására a rendszer megígérte, hogy átadja a vegyi fegyvereket. Ez számomra azt is mutatja, hogy ez a rendszer jelenleg csak az erőnyelvéből ért. Nyilvánvaló, hogy csak így lehet egyelőre eredményeket elérni az erővel való fenyegetéssel, ezért is fontos az, hogy a két vonal együtt fusson, a katonai lépések és a politikai lépések. A katonai lépések a harctéren eh, szintén fontosak, Eh, azok által lehet elősegíteni a politikai megoldást. Mi a politikai megoldást eh, támogatjuk. Eh, az ország harmadát már elpusztították. Nagyon is szükség van politikai megállapodásra. Ugyanakkor szükség van erőre is ahhoz, hogy semlegesítsük az ír, a, bocsánat, a szír e, légierőt, e, hogyha nyomást tudnánk gyakorolni magára Damaszkuszra, az járulna hozzá leginkább egy politikai megoldáshoz. Szeretnék mindenkit megnyugtatni. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy önöknek nem kell attól félniük, hogy a hozzánk eljuttatott fegyverek szélsőségesek vagy terroristák kezébe kerülnek. Ugyanis fel tudunk lépni ezen erőszakos szélsőségesek és ter- terroristák ellen. Ő, ő hozzájuk nem jut fegyver, a valódi forradalmárok, akik Assad ellen fellépnek, ők a mi helyi harcosaink, és ezek az emberek harcolnak az iszlám állam megalapítása ellen is, és nem fogják hagyni, hogy ellopják tőlünk a forradalmunkat. Mi teljesen tesszük ezeket a kijelentéseket. Mindenki, aki a választások híve, igazi szabad választások híve, azokat mi támogatni fogjuk. Nyilván Szíria egy összetett ország, vallási és etnikai különbségek is vannak az országokban, az országon belül, de mindenki, aki az urnáknál akarja eldönteni Szíria jövőjét, azt mi támogatjuk, mint olyan felet, aki megfelelően vesz részt ezekben a folyamatokban. Egy tényleges politikai megoldáshoz, méltányos megoldáshoz a jog alapján kell állnia. Genfel egyetértünk, a Genfi kommunikével. Szükség van egy átmeneti szervre, amelyben mérsékelt elemek vesznek részt, elfogadott személyek, olyan személyek, akiket mi is el tudunk fogadni, illetve a rezsim is el tud fogadni, és akik meg tudják csinálni ezt az átmeneti szakaszt, és így indulhatunk el egy új Szíria felé, amelyet a demokratikus választások után kell megteremteni. سوريا كما قلنا أن حجم الكارثة كبير نكرر Szíriában, ahogy azt mi már mondtuk, humanitárius katasztrófa is történik. A repülés tilalmi zóna azonban nem megfelelő megoldás, Ezt még a konfliktus első fázisában eh, kértük, amennyiben az nemzetközi eh, a nemzetközi közvélemény ezt elutasította akkor, illetve a, a nemzetközi közösség elutasította akkor, eh, sokat rontott a helyzeten. Jelenleg is a hatalom légierejével kell szembeszállnunk, ami pedig a humanitárius segítséget illeti. Önök is látják, hogy egyre növekvő a száma a, a meggyilkoltaknak, a foglyokat meggyilkolják, beleértve nőket és gyermekeket is. A nőknek a szerepe ebben a szíriai forradalomban nagyon komoly, heroikus szerepet játszanak a szíriai nők. أنا أعرف امرأة أقول لكم زرت مدينة درعة في mi magunk eh, elismerjük ezt a szerepet. Eh, a déli Dara városában én is jártam a eh, forradalmunk kezdetén, és ott részt vettem egy Mohamedán vallási eseményen, egy vallási ünnep megünneplésén. Ezen látogatás során találkoztam egy szíriai nővel, aki egy eh, tör, törött lábú gyermekkel érkezett oda, és ez a nő azt mondta, hogy két gyerekem van, három gyerekem már meghalt, mártírként, és itt van a negyedik gyerek, aki megsebesült. Kifejezhetetlen árat fizetek a szabadságért és a de demokráciáért. Eh, ez a nő úgy tartja, hogy a gyermekei Szíria szabadságáért haltak meg. Ez ilyen fontos szerepet játszanak a nők és a szíriai anyák. أرأس الائتلاف عن خلال انتخابات نحن الآن يعني نبدأ Én a koalíciónak eh, vagyok az elnöke, megválasztottak. Mi megpróbálunk példát adni Nekünk van elnökünk, alelnökünk, főtitkárságunk, politikai bizottságunk, és a tagságot, ezeknek a szerveknek a tagságát demokratikusan választjuk. És ugyanezt fogjuk figyelembe venni ezeket az elveket akkor, amikor majd Szíria jövőbeni alkotmányát elkészítjük. Úgy vélem, hogy válaszoltam az összes feltett kérdésre. Egy egyedi lehetőséget kaptam, különleges lehetőséget arra, hogy találkozzam önökkel a külügyi bizottság tagjaival. Az Európai Unió a legközelebbi szövetségesünk, és én azt kívánom, hogy önök továbbra is támogassanak bennünket, ne pedig a gyilkosokat. Európa hagyományosan az áldozat mellett szokott kiállni, és soha nem a hóhér mellett. Remélem, hogy ez a jövőben is így marad. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm az előadását. Erőteljesen támogatjuk Önöket, de önök tudatában vannak, hogy néha hiányoznak a lehetőségeink, és néha tehetetlenül állunk. Az önök országában kialakult szörnyű helyzetel szemben, hogyha látjuk, hogy mennyi áldozat van, mennyi menekült van az országon belül. Nem régiben Libanonban jártam, ahol is egy kis ö, területen egy millió szír menekült van, sok család, nők, gyermekekkel, akik nem tudják, hogy hol maradtak a családapák. Tehát ez egy szörnyű humanitárius katasztrófa is, amely az önországát sújtotta. Éppen azért valamennyien reméljük, hogy nem sokára békés megoldást találnak majd hogy az emberek békében és szabadságban élhessenek az önök országában. Minden jót kívánunk ehhez. Köszönöm.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 Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm a következő napirendi ponttal kapcsolatosan James Morant, az Európai Unió egyiptomi nagykövetét, az egyiptomi helyzetről számol be, rendkívül válságos a helyzet, az új alkotmány kapcsán amely számomra számos előnyös ponttal rendelkezik. Itt inkább a végrehajtás kérdése merül fel, illetve a politikai szándék, hogy ezen alkotmány tartalmát valóban végrehajtsák, vagy ez csupán egy homlokzat marad. Ez tűnik a legfontosabb pontnak. Mozi elnök kudarcot vallott hogy betöltse, teljesítse a demokratikus és gazdasági elvárásokat, és, az, és csupán az európai nép egy részét próbálta meg ő képviselni. Most reméljük, hogy az átmeneti kormány nem követel egy újabb hibát, Mubarak 2 mínusz száválva, hanem a demokráciát és a jogállamiságot tűzi zászlajára egy olyan országban, ahol a kisebbségeknek, a keresztény kisebbségeknek is helyük kell, hogy legyen. Ez tehát a helyzet az országban. Még inkább súlyosbodott a helyzet azáltal, hogy Szaúd-Arábiában, öbölmenti államban a muszlim teszt testvériséget terrorista szervezetté minősítették, és kérdés, hogy ez milyen befolyással bír majd a következő hetekben, hónapokban. Egyiptomban mindenhol erőszak uralkodik többféle oldalról, de reméljük, hogy pluralista társadalom tud majd ott kialakulni, és érdekelne, hogy mi az ön véleménye az ottani helyzetről, nagykövet úr, a szó. Uh, Köszönöm és üdvözlök mindenkit. Hölgyeim és uraim, képviselőhölgyek és urak, meg fogok mindent tenni annak érdekében, hogy átfogó képet adjak a kairói helyzetről. Bizonyára, aki már ellátogatott ebbe a nagyszerű városba, tudja, milyen eh, gyakran eh, van ott szép idő, ma sem kivétel ez alól maga a kampány megszenvedte az, a demokrácia szövetsége, illetve a muszlim testvériség közötti ellentéteket, és a nem kampányt nem támogatta a média sem. Maga a dokumentum, ahogyan az elnök úr is említette, bizonyos pozitív elemeket is tartalmaz. Például a legelőre tekintőbb javaslatok egyike Egyiptom életében az alapvető jogokkal és emberi jogokkal kapcsolatosan a nemek közötti egyenlőséget is beleértve, bár ezeket még át kell ültetni a jogszabályokba, hogy tényleg érvényesüljenek, és persze meg kell várnunk, hogy a parlament is ezt megerősítse a választások után. A hatalmi ágak elválasztásában is eléggé erős rendelkezéseket fogalmaz meg az új szöveg. Nagyobb, ilyen jelentősebb szerepet ad az ellensúlyoknak és a fékeknek, és hogyha a parlament összeült, akkor megfelelő teret kell adni a kiegyensúlyozott hatalmi viszonyoknak meg kell az együttműködést az Európai Parlament és az egyiptomi parlament között, hogyha az egyiptomi parlament felállt. Egyiptomi kollégáim is elmondták, hogy mennyire nagy értéke számukra ez az együttműködés, úgyhogy minél hamarabb megkezdődik, annál jobb mindenki számára. Az alkotmány ellentmondásosabb intézkedéseket is tartalmaz, Például civileket katonai bíróság elé állíthatnak bizonyos helyzetekben. A dokumentum azonban sok olyan elemet is tartalmaz, amelyek a demokratikus útra visszavezethetik az országot. Most az elnöki választásokra fordul a figyelem elsősorban. Egy panaszeljárást is elindítottak, és jelen pillanatban egy kicsit holponton van az eljárás, és mivel határidőket határoz meg az alkotmány, az ügyvívő elnök eh, hivatali idejének korlátozására valószínűleg májusban leghamarabb várhatóak a választások. 2012-ben 21 százalék volt eh, az eredménye. LCC alelnök is jelölheti magát, illetve más jelölteket, és el tudunk képzelni, nem tudjuk még mi a programjuk. Azután jönnek a parlamenti választások. Az egyiptomi politikai pártok egyre aktívabbak, ahogyan halad az idő, és ez több iszlám pártot is magában foglal. A Szabadság és Igazság párt, az muszlim testvériség programja még nem világos, az sem, hogy kivel fognak össze, de az a kiegyezés mellett nem sorakozik fel többség az országban, még ha többen nyilatkoztak is arról, hogy előbb-utóbb vissza kell térni ehhez a folyamathoz. Bizonyára tudják, mennyire összetett a háttér a biztonsági fenyegetések összefüggésében, akár a Sinai félszigeten, vagy a, a, az egyiptomi szárazföldi térségekben, és emellett eh, a biztonsági erők is nagyon erőteljesen vannak jelen az országban. Az Európai Unió egyhangulag elítélte, az Európai Parlament is a terrorizmust és az erőszakot, és ez a jövőben is így lesz. Aggályra azért van még ok, eh, akár Európa szerepével kapcsolatosan, a helyzet még mindig nagyon kényes, Távában a múlt hónapban történt egy támadás, egy turista busz ellen halálesetek is voltak, és az ilyen támadások jelentenek a biztonsági erők számára. Ráadásul nagy aggály ez a turizmus szempontjából is, több millió ember megéletése függettől. Ez is aggasztó. Azt is világosan elmondtuk, hogy a politikai folyamatot meg kell nyitani mindazok ellen, mindazok számára, akik az erőszak ellen vannak és a demokrácia mellett, és a lehető legbefogadóbb folyamatra van szükség, nem csak a demokratikus átmenet érdekében, hanem azért, hogy valós, hosszú távú fenntartható biztonságot lehessen létrehozni, az egyiptomi nép számára talán ez a legfontosabb, nagyon sok minden mentek keresztül 2011. januárja óta. Folyamatosan a aggájainknak adtunk hangot az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatosan. A biztonság elsődleges szempont, de sokan azt mondják, hogy túlságosan erős kézzel próbálják ezt érvényesíteni. Az Európai Unió múlt havi külügyi tanácsa is megerősítette ezeket az aggályokat. A korábbi kihágásokkal, túlkapásokkal kapcsolatos vizsgálatok folynak, de ezek is agályra adnak okot. Akár az újságírók tárgyalásaival kapcsolatosan túlzottnak érezzük a rájuk kirólt büntetéseket, illetve a fogvatartási körülmények is nagyon aggasztóak, nem csak az iszlámisták számára, hanem a világi mozgalmak résztvevői szempontjából is. A kollégám néhány hónappal ezelőtt Kairóban járt, ezen ügyekben és más ügyekben is tárgyalt, az Európai Unió misszióival együttesen Kairóban nyomon követjük a delegáció munkáját. Szeretnék valamit megemlíteni, elnök úr, hivatkozott a keresztények helyzetére. Ezen a ponton az a helyzet alakult ki, hogy a keresztények helyzete némileg volt az elmúlt hónapokban. 2013 nagyon nehéz év volt számukra, templomokat égettek, és több támadás is történt. Nagyon nehéz derülátónak lenni a keresztények helyzetével kapcsolatosan Egyiptomban. Ami a gazdaságpolitikát illeti néhány szóban, vannak biztató jelek. A, az ügyvevő kormány tapasztalt gazdasági szakembereket is tartalmaz. Az európai, illetve az nemzetközi pénzügyi intézményekkel is együttműködnek. Ez nagyon fontos, mert a három öbölállam nagy lelkűségétől függ Egyiptom talpon maradása, és ez hosszú távon nem fenntartható megoldás. Minél szélesebb körű támogatást kell kapnia tehát az országnak, hogy javuljon a helyzet, de természetesen ez még a választások lezárulta előtt nem rendeződhet. A miniszterelnök helyettes és a pénzügyminiszter is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi politikák mennyire törékenyek, és egyre inkább kitérnek az üzemanyag támogatás kérdésére. Ez 22% a költségvetésnek, 10% a GDP-nek, ez nagy akadálya a gazdaság fejlődésének. Az üzenetek némileg összehangoltak, és ez talán oda is vezethet, hogy egy tudatosságfokozó kampány indul. A pénzügyminiszter múlt héten nyilvánosan bejelentette, hogy növelni kívánják az adóbevételeket, a költségvetési deficit akár 12% is lehet, vagy magasabb, de az energiapolitikán is változtatni kívánnak, és mindez a jó irányba mutat véleményünk szerint már, a mi reformokat illeti. A gazdasági miniszterek, a kereskedelmi, ipari, beruházási miniszterek arról beszéltek, hogy politikai akarat alakul ki amellett, hogy az üzleti környezet javuljon. Ez az elmúlt néhány évben nagyon nagy sebeket kapott. A beruházási törvényt elfogadta a kabinet, és most Muszi elnök előtt van ez a szöveg, nagyon fontos, hogy a vállalkozások számára jogi biztonság keletkezzen. Európai cégek is megszenvedték a helyzetet. A befektetői közösségben mindez nagyon nagy visszhangot kapott, úgyhogy jó, hogy az átmeneti kormány ezzel is foglalkozni kíván. Korai azoni hogy mi lesz ennek az eredménye, illetve azt sem tudjuk, hogy az átmeneti kormány mennyi ideig marad hivatalban. Nagyon reméljük, hogy ez a folyamat, amit megkezdtek, sikeres lesz, de ezt neki kell várnunk. A reform iránya ki van már jelölve, ami pozitív és biztató fejlemény. A külpolitikai területen is sok fejlemény történt, nem akarok időt vesztegetni, ezekre elnök úr tudom, hogy futunk ki az időből. Egy-két dolgot azért megemlítenék. Oroszországgal újra felvette a kapcsolatot egyiptomi, és mindkét oldalon magas szintű látogatások történtek. Az egyiptomi külpolitika általános helyzetéhez kapcsolódik ez, és Egyiptom számára nagyon fontos, hogy Afrikával újra élesse kapcsolatait jó okból, nem csak azért, mert, ez, mert Egyiptom nagyon fontos szereplő az afrikai kontinensen, az Afrikai Unióval való kapcsolat erősítése is nagyon fontos, illetve a vízforrásokkal kapcsolatos egyeztetések is. Etiópiában épül egy gát, az ezzel kapcsolatos helyzet nagyon feszült. Akár a nemzetközi közösség részéről segítségre is szüksége lesz majd Egyiptomnak, de ezt mindenfélnek kérnie kell. Eddig az etiópiakat úgy látszik nem nagyon érdekli ez a fajta segítségnyújtás, de a következő napokban számíthatunk ennek a helyzetnek az elmérgesedésére is. Azután, ami a mi szerepvállalásunkat életi, elnök úr, ön is tudja, hogy az Európai Unió most első alkalommal kapott arra kérést, hogy mobilizáljon az választásokra egy megfigyelő missziót, és erre a technikai egyeztetések már zajlanak. Nagyon fontos, hogy nagyon alaposan és szigorúan betartassuk a nemzetközi választási módszertant. Mindig ez a feladatunk természetesen ilyen esetekben. és biztató volt, amikor Stavros látogatást tette az országban, hogy magasrangú miniszterek arról nyilatkoztak, hogy szeretnének egyenlő feltételeket biztosítani a jelölteknek. Ezért minél hamarabb megerősítik a választás dátumát, ez még nem történt meg, annál jobb hiszen mi is el tudjuk indítani a megfigyelői küldetésünket. Ez egy pozitív fejlemény, és ez megerősíti partnerségünket és a kölcsönös tiszteletet a két fél között. Cassie Estön főképviselő hatszor látogatott el Egyiptomba tavaly. A kollégája, aki eljön önökhöz beszámolni időről időre. Nagyon sokat tartózkodik Egyiptomban, már azon gondolkoztam, hogy egy vendégszobát nyitok neki a házamban. Minden érdekünk arra mutat, hogy az emberi jogokkal és a civil társadalommal kapcsolatos erőfeszítéseinket megerősítsük projektek és pénzügyi támogatás formájában. A külföldi beavatkozással idézőjelben kapcsolatos aggályok is nagyon nagy hangot kapnak. De mindkét oldalnak ezt érett módon kell megközelítenie, a legjobb gyakorlatra, a legjobb jogalkotási gyakorlatra kell összpontosítani, és ezzel kapcsolatosan a parlament is hozzájárulással élhetne. Reméljük, hogy a jövőben aktívabb lesz az együttműködés Stavros Lambranidis, és nagyon tudatában van -e ennek és az ő feladata annak feltárása is, hogy hol tudunk nagyobb szerepet vállalni a jogalkotási keretek javításában, ami a segítségnyújtás és az európai szomszédsági politikát illeti. Az európai kül- külügyminiszterek világosá tették, hogy továbbra is támogatjuk a gazdasági fejlődést és a civil társadalmat, és ezen dolgozunk is. Nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy múlt héten az új eh, szegénységtérképet fel eh, bemutatták eh, Egyiptom tekintetében. 2010-ben ez 21% volt, most már mint a szegények aránya. Ez is aggasztó fejlemény. Elsősorban fiatalokról, nőkről, kiszolgáltatott csoportokról van szó, Úgyhogy azokra a programokra koncentrálunk, amelyek a foglalkoztatással, az ifjúsággal, oktatással, városfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel fogalmaznak. Az elmúlt három hónapban sok program indult e tekintetben, és később az év e, során további programokat indítunk. Új e, fejlesztési e, forrásokat kívánunk mozgósítani a befektetési banktól és az EBRD részéről, az Európai Unió beruházási eszközén keresztül, a bizottság is bemutatja az elképzeléseit a szomszédsági politika keretében történő forrásbiztosításra ezen a héten. Ami a kereskedelmet, beruházásokat illeték, szabad kereskedelmi megállapodásról kezdtünk el tapogatózó tárgyalásokat, bár még korai lenne a tényleges tárgyalásokat elkezdeni. Továbbra is tanulmányozzuk a lehetőségeket. Az új kormány első jelzései az üzleti környezet javítására biztatóak. Elnök úr, képviselőhölgyek és urak, magától értetődik, hogy nagyon fontos partnerünk Egyiptom, ahogy Egyiptom növekszik, úgy növekszik ez a régió is, de nagyon nagyok a kihívások a biztonság, társadalmi igazságosság és a demokrácia tekintetében. A megoldások csak Egyiptomban születhetnek meg, és eh, lehet, hogy vannak véleményképvisel, eh, véleménykülönbségeink a szomszédainkkal, a szerepvállalásunk hozzájárul a sikerhez. A parlament, és ezzel befejezem elnök úr, nagyon is része a megoldásnak, és eh, remélem, hogy minél többükkel találkozom Kairóban a következő hónapokban, akár a választás megfigyelő misszió keretében, vagy más területen. Köszönöm. Mr. Salafranca. Franka úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, Morán úr. Köszönöm, hogy eljött ma délelőtt hozzánk, és bemutatta ezt a nagyon fontos beszámolót az egyiptomi helyzettel kapcsolatosan. Legutóbb akkor látogathatta meg Egyiptomot, amikor a főképviselő Task Force-ával együtt tettünk egy látogatást, és azóta már sokat változott a helyzet. Ezért aggaszt minket a stabilitás hiánya, amely jelen pillanatban jellemzi az országot. Elsősorban a gazdasági problémák, egyensúlyhiány, hiszen ön is beszélt arról, hogy 12%-ra rúg a költségvetési hiány. Nagyon aggasztó ez, illetve a szegénységi index növekedése is Mindent meg kell tenni, hogy a beruházásokat elősegítsük, hiszen ebben a nehéz helyzetben ez segítség lehet. A Lambrinidis úr, az EU emberi jogi különképviselője, beszámolója is nagyon érdekes volt. Szeretnék tudni arról, hogy ön ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatosan hogyan gondolkodik, hogyan értékeli a helyzetet emberi jogi szempontból az új szövegről pozitívan nyilatkozott. Az Európai Unió technikai missziót küldött az alkotmányozási folyamat segítésére, és a jogalkotási folyamatban is segítséget kíván nyújtani. Szeretném tudni, hogy ő hogyan gondolkodik arról, hogy ezt a technikai missziót hogyan lehetne összefoglalni ennek az eredményeit, már ami az alkotmányos népszavazást illeti. A választási folyamat tekintetében, az elnökválasztás és a parlamenti választások tekintetében nagyon fontos, hogy európai értelemben vett demokratikus pluralizmus alakuljon ki, és az ország demokratikus erői is szóhoz jussanak. Al-Sisi úr esetleges jelöléséről is szó volt, illetve más lehetséges jelölésekről. Ezekkel kapcsolatosan mit tud mondani? Hiszen kezd kirajzolódni a politikai térkép, és az is nagyon érdekes, hogy az iszlámista erők hogyan vesznek ebben a folyamatban részt. A választás előkészítésére irányuló munka is nagyon érdekes kérdés, és hogy erről hogyan szól az alkotmány. Morán úr, nagyon fontos, hogy a politikai átmenet folyamatát és a gazdasági felendülés folyamatát elősegítsük, hiszen ezekkel lehet leginkább fellépni a terrorizmus terjedése ellen. Nagyon fontos, hogy egy ilyen jelentős ország, mint Egyiptom tovább lépjen ezeken a területeken. Köszönöm szépen, hogy beszámolt az egyiptomi helyzetről. Sajnálattal nyugtázom, hogy a hétvégi ukrán fejlemények fényében egy kicsit kisebb figyelmet fordít a nemzetközi közösség Egyiptom felé, de természetesen Egyiptom továbbra is nagyon fontos szerepet kap a nemzetközi szintéren, és a ma délelőtti beszámolója nyomán, amit még egyszer szeretnék megköszönni, pontosan tudjuk, hogy nincsenek alternatívák, most tovább kell folytatni az alkotmányozási folyamatot és a választási folyamatot a demokrácia érvényesítése érdekében. Köszönöm szépen! Thank you very much, President. Uh, Köszönöm. Köszönöm, nagykövet úr, hogy eljött hozzánk, és ilyen kimerítőn ismertette ez egyiptomi eseményeket, mint ahogy ön is tudja, én utoljára a Task Force idején jártam Egyiptomban, és próbálok azóta is odafigyelni az ottani fejleményekre. Van egy dolog, ami engem zavar, és sok más kollégát is, a sinai, helyzetek, a sinai félszigeten a helyzet. Ön is beszélt arról, hogy romlik a helyzet. Én úgy gondolom, hogy a probléma egy része az a biztonsági korlátozásoknak tudható be, Izrael és Egyiptom között van egy megállapodás, amely korlátozza Egyiptom képességét, hogy oda katonákat, illetve rendőröket küldjön a félszigetre. Különösen aggasztó a sinai félszigeten a bevándorlókkal kapcsolatos borzalmas bánásmód, ezek főleg eritreai és szudáni eh, bevándorlók, akik eh, Izraelbe igyekeznek, eh, és akiket beduin törzsek ejtenek fogjul, beduin bandák ejtenek fogjul, akik mindezt iszonyatos kegyetlenséggel és teljes büntetlenséggel teszik. Ez, a kérdésem az, hogy erről Egyiptomban, erről egy, e, ennek Egyiptomban tudatában vannak-e, rajta van-e a radaron, és teszünk-e valamit annak érdekében, hogy ezt a jelenséget felszámoljuk. Ez az első kérdésem. A második kérdésem szintén egy olyan kérdés, amiről ön beszélt. Nagy az érzékenység Egyiptomban minden külföldi beavatkozással szemben, beleértve a nem, nem kormányzati szervezetek eh, finanszírozását is. Eh, korábban ez volt a jellemző. A kérdésem az, hogy a nemzetközi NGO-k finanszírozása területén láthatóak-e, tapasztalhatóak-e pozitív fejlemények a hozzáállásban. Köszönöm. Uh, Köszönöm, elnök úr, és én is üdvözlöm itt a nagykövet urat. Mindig érdekes meghallgatni az ő véleményét arról, hogy mi történik Egyiptomban. Én személy szerint és a frakcióm is örülünk annak, hogy az új alkotmány életbeléptetésével stabilizálódik a helyzet. Az én választókörzetemben élnek kopt választók, kopt származású brit állampolgárok, akik örülnek a fejleményeknek, ugyanakkor van, vannak azonban aggasztó jelenségek is. Például egy kairói bíróság tíz év kényszermunkára ítelt, ítélt eh, rendőröket, mert felelősnek találták őket eh, muszlim testvériséghez tartozó aktivisták halálában, tehát eh, azt gondolom, hogy ez egy pozitív fejlemény, mert a jogállamiság terjedéséről tanúskodik, ugyanakkor azt is látjuk, hogy még sokan vannak börtönbe, és még csak most gondolkozik a hatalom arról, hogy milyen vádat emeljen ellenük. A gazdaságra és a turizmusra visszatérve eh, látható-e fellendülés? Láttuk, hogy a forradalmi időkben a turizmust nagyon komoly károk érték Egyiptomban, és tényleg nagyon sok embernek ad munkát. A turizmus fellendülése hozzájárulna a stabilitáshoz. Ami pedig Egyiptom helyzetét illeti az arab világon belül, ott látjuk, hogy a Szaudarábia, Kuwait és az Egyesült Arab Emirátusok kicsit összezördültek Katárral Egyiptom kapcsán. Katár úgy tűnik, hogy a Mohamedán testvériségnek a nagy támogatója, és Morszival szemben pedig kritikus, miközben a szaudarábiai kritik, szaudarábiai arábiai Királyság pedig az egyiptomi, egyiptomi ö, ö, rendszer, a jelenlegi kormány támogatója. Tart-e attól, hogy a katariak a rengeteg rendelkezésükre álló pénzt ö, átláthatatlan ö, ö, módon fogják felhasználni, alásva az új egyiptomi berendezkedést, vagy pedig adott esetben az öbölmenti országok nyomást gyakorolnak rájuk, és ezt megakadályozzák? Köszönöm, itt vagyok. Én köszönöm az elemzést, amit a helyzetről nyújtott itt hosszú és középtávon. Az arab tavasszal kapcsolatban azt mondanám, hogy nagyon sok új fejlemény történt, és változtak a dolgok. Konstruktív szellemben szeretném megkérdezni öntől, hogy igazából mi történt, és mi volt az Európai Unió szerepe az elmúlt három évben. Kérem, hogy röviden válaszoljon erre a kérdésre. Nagyok voltak az ambícióink a Task force kapcsolatosan is, és ráadásul 6 milliárd eurót fordítottunk erre. Túl becsültük a lehetőségeinket, vagy valamilyen más irányba kellett volna elindulni minden esetre el lehet képzelni, hogy vannak másféle modellek is, a golf országok, az öbölmenti országokat ön is említette. És azt is meg kell vizsgálni, hogy a szomszédsági politika működik-e, vagy pedig kudarcot vallott. A februári döntés nyomán Murszi úr az első, az utolsó és utolsó előtti bekezdésben kérdést intézett Eston eh, asszonyhoz. Egy ilyen eh, katasztrófa helyzetben, amikor elképzelhető, hogy ugyanaz történnék Egyiptomban, mint Algériában 20 évvel ezelőtt. Ez lenne ugye a legrosszabb forgatókönyv. Szeretném, hogyha erről a lehetőségről is beszélni, tehát arról, ami az 90-es években Algériában történt, ez megtörténhet-e Egyiptomban? Köszönöm. Uh, Gyors kérdésem lenne, elnök úr. Először is mindig, amikor Gázában járok, csak Egyiptom felől tudok uh, belépni, Rafán keresztül, és uh, ez elég bonyolult. A Mohamedán testvériség problémáit uh, is figyelembe véve, illetve a gázai helyzetet is figyelembe véve tudná nekünk mondani valamit ennek következményeiről, mert tényleg Egyiptom volt eddig az egyetlen hozzáférés gazdaságilag is és más módon is Gázához, mert az izraeliek a maguk oldaláról gyakorlatilag semmit nem engednek. Egyiptom, Egyiptom ehhez hogyan áll? E, ezzel kapcsolatban szeretném tudni a véleményét. Tudom, hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon kicsi kisebbség, Eh, akik azt mondják, hogy a piramisokat föl kell robbantani. Tudom, hogy ez egy törpe kisebbség, mert eh, szerintük eh, a piramisok bálványimádásnak tekinthetők, és ez a világörökségének része. Nem tudom, hogy az Európai Unió konstruktívabban hozzá tudna állni. Látom, hogy, és tudom, hogy a kár, ami eddig bekövetkezett Egyiptomban, az kisebb, mint ami Líbiában bekövetkezett. Olyan csodálatos területek vannak ott, történelmi kincsek, ezeket meg kellene védeni. E, illetve a Nílus víz problémáival kapcsolatban, vízhozam problémáival kapcsolatban e, is e, szólnék néhány szót. A víz ellátás egyre problémásabb, ugye négyezer éve látunk oda és visszatérő, visszatérő jelleggel problémákat. Ezek a problémák adott esetben robbanáshoz veszedhetnek, a közeljövőben is akár. Ezzel kapcsolatban tudná valamit mondani? Thank you, President. Uh, Ambassador, it's good to see you here. Thank you. Köszönöm, uh, elnök úr, és örülök uh, annak, hogy ön uh, itt van. Az ön által kifejezett aggodalom, olyan aggodalom, amit mi is osztunk. Én és csatlakoznék az előttem szóló kollégákhoz. Um, örülünk, hogy itt jár és azt is, annak is örülnénk, hogyha Eston képviselő asszony is megjelenne előttünk. Elég régen járt már itt, először kapunk lehetőséget arra, hogy hozzászóljunk az alkotmányos népszavazás utáni helyzethez, illetve ahhoz, hogy mit mondott Eston asszony. Én azt gondolom, hogy zavarkeltő volt, azt illetően, hogy az EU-nak mi is az álláspontja idézem, figyelemmel kísértük az eseményeket, ott járt egy választási misszió. Gratulálunk az egyiptomi népnek és a szerveknek, a kormányszerveknek, hogy ilyen jól megszervezték ezt a népszavazást. Nem voltak szabálytalanságok, olyanok, amelyek alapvetően befolyásolták volna az eredményeket, nyilván az erőszakos összecsapásokat és a haláleseteket sajnáljuk, mondta a főképviselő. Emellett a részvételi arány valószínűleg annak a következménye, hogy előtte erőszakos cselekmények történtek, ezt ki kell vizsgálni nyilván majd a hatóságoknak. Ugyanakkor a ö, többség, aki elment, az az alkotmány mellett szavazott, ami nyilvánvaló jóváhagyás az alkotmánynak. Ezt követően ö, beszél a dolgokról, illetve a, a részletekről ö, ö, ö, Eston asszony. Így kell reagálni egy 98%-os eredményt hozó népszavazásra, akkor, amikor az emberek nagyon komoly része nem is vett részt a népszavazáson, illetve a az ellenzőket a sajtóban nem lehetett hallani. Hogyha ezt az állásfoglalást oda tesszük a különböző nem kormányzati és emberi jogi szervezetek mondani valója mellé, illetve amit akár EU képviselők is mondanak, a színfalak mögött, hogy a lehető legrosszabb a helyzet, rosszabb, mint eddig volt, ilyen rossz még sose volt, akkor én nem értem, hogy hogyan lehet ekkora feszültség a tények és az ilyen nyilatkozatok között engem meglepett az, hogy Morsi alkotmányos megnyilatkozására nem reagáltunk. Tényleg nem értem, hogy mit akar az EU, és nem tudom, hogy hogyan próbálja a megszólítani ezeket a lakosságokat, akik a demokráciában hisznek. Azt gondolom, hogy a politikai vezetés hiánya, illetve a egyértelműség hiánya az, amit amit Európában láthatunk. A sokféle problémára mindig egyfajta problémát akar Európa nyújtani, és azt gondolom, hogy ez problémás, ami a hitelességünket és a hatékonyságunkat illeti. Erre ott figyeljenek oda, mert az elkövetkezendő időszakban egy sorválasztás lesz majd először elnöki, majd majd parlamenti választások, ugye ebben állapodtak meg, és oda kell figyelni arra, hogy mi a kontextusa ezeknek a választásoknak, azokra olyan mértékben oda kell figyelni, hogy ne tegyünk olyan nyilatkozatokat, amelyek, mint például amilyen januárban megjelent a főképviselőtől egy, vállal, egy népszavazás, a népszavazás kapcsán. Köszönöm ezt a sok kérdést. Komoly szakértelemről tesznek tanúbizonyságot, és bajban is vagyok, hogy a rendelkezésemre álló időben válaszoljak ezekre a kérdésekre. Ami Szalafranka urat illeti, Stavros Lamroris eh, látogatásával kapcsolatban nem tudom, hogy Stavrosszal ön -e beszélni, de azt tudom, hogy eh, összességében tartja önökkel a kapcsolatot, eh, és ez jól is van így komoly erőfeszítéseket tett, amikor nálunk járt. Láttuk a főügyészt, illetve találkoztunk a főügyészsel, találkoztunk a e, miniszterrel. Ezek az emberek e, felelősek a börtönrendszerért e, Egyiptomban, és megpróbáltuk meglátogatni a foglyokat is. nem sikerült hat emberrel találkozni, de végül is nem remélhetőleg majd sikerülni fog. A belügyminiszter egy sajtónyilatkozatot lobogtatott az arcunkba, amikor megérkeztünk. Azt azt mondta, hogy eh, gyakorlatilag eh, a részükről lehet látogatni a különböző foglyokat. Mi ezt eh, majd megpróbáljuk szabukon fogni ezeket az embereket, és nagyköveti szinten is meglátogatni a legismertebb foglyokat. A az alkotmány sok szempontból ígéretesnek tűnik, legalábbis az előzőhöz képest, ami a szavazást illeti, és ezzel most válaszolok, majd egy kicsit később válaszolok a januári eh, állásfoglalásra is. Nos, egy eh, választó, megfigyelő delegáció járt ott a népszavazás után. Nem tudom, hogy a külügyi szolgálat majd erről a misszióról tud-e részletes beszámolót tartani, de azt tudni kell, hogy ez egy korlátozott misszió volt, csak néhány ember vett részt rajta, de nyilván le lehet vonni ezekből is tanulságokat. Az, hogy plurálisak lesznek-e a választások, és mindenki részt vehet-e rajta, egyelőre egy jelölt van, e, nyilván Szabáhiról van szó, e, van egy másik valószínű jelölt, hogy többiek lesznek, vagy többen lesznek-e, nem tudom, lehetséges e, nem tudom, hogy lesz-e majd például olyan jelölt, aki az iszlamisták szavazatait akarja besöpörni, meglátjuk, az elkövetkezendő hetekben kiderül. Az iszlamisták képviselői a választásokon, nos vannak olyanok, például a Nur párt, amelyik igen aktív, ez az egész rendszernek a része, a szalafisták, emellett van még egy-két olyan párt az iszlamisták részéről, amelyek úgy tűnik, hogy részt fognak venni ezekben a folyamatokban. Nyilván a szabadság és igazság párt a nagy kérdőjel, nem tudjuk, hogy ezek megváltoztatják-e az eredeti álláspontjukat a választásokig, meglátjuk. Ami a sínai helyzetet illeti, nem említettem, tudatában vagyunk az állásfoglalásnak, amelyet önök március 13-án fogadtak el, az emberkereskedelemről szólt, és ez tényleg aggaszt bennünket is, és a tagállamokat is és eh, ezzel kapcsolatban eh, a külügyminisztériummal és másokkal is leültünk tárgyalni. A helyzet eh, iszonyatosan bonyolult a sínai félszigeten. A hozzáférés az iszonyatosan bonyolult. Nagyon nehéz oda e-, elutazni, legyen valaki diplomata vagy bárki más. Nagyon nehéz oda utazni és látni, hogy mi a helyzet. Igazság szerint nagyon is veszélyes oda menni, mert olyan csoportok működnek ott, akik nem viccelnek. Tehát az aggodalmunkat kifejezhetjük, és a nagykövetek körében mi erről elég sokat beszélünk. Az állásfoglalás szerintem jó, és tényleg jó irányba mutat. Mindenképpen mi is tartjuk ezt, a, ezt, ezt napirenden tartjuk. A Camp Davidhez kapcsolódik-e a sínai helyzet? Nem, szerintem nem, mert az izraeli meg az egyiptomi hatóságok, biztonsági hatóságok közti együttműködés szerintem továbbra is elég jó. Ez egy olyan dolog, ami nagyon jól működik, sok minden máshoz van ennek köze, sajnos vannak ott külföldi harcosok is a sínai félszigeten, és vannak egyéb nagy kérdőjelek és bizonytalanságok, és aztán azt látjuk, hogy évekig nem figyelt senki a sínai félszigetre korábban, az ellentétek éppen ezért ott elég komolyak az egyiptomi biztonsági erők felvették a harcot, és eh, én azt gondolom, hogy elég kétségbe esetten próbálnak tapasztalatot szerezni a terrorizmus, eh, illetve a gerilla eh, háborúban. Hosszú háborúnak néz ki, és nagyon nehéz, nagyon veszélyes a helyzet. Ami a nemzetközi NGO-kat illeti, eh, ezek helyzete sem tökéletes, és tényleg vannak komoly nehézségek. Én azt gondolom, hogy eh, a szociális szolidaritás, a társadalmi szolidaritás új minisztere, eh, a Davali új miniszter, akit talán a múlt héten neveztek ki, egy, egy nagyon ígéretes jelölt, a miniszterasszony maga is rendelkezik komoly tapasztalattal a túloldalon, ha úgy tetszik, és én azt gondolom, hogy nagyon komoly eredményeket ért el annak idején, amikor együttműködött, főleg társadalom-gazdasági területen az NGO-kkal, és én biztos vagyok benne, hogy, hogy a nemzetközi ngo is meg fogja értedni magát, remélhetőleg javul a helyzet, majd ezt is, ezt is nézzük. A Charles Tano kérdésére nem, tényleg nem, tényleg nem. Menjenek Luxorba a barátok, 80%-a a luxori turista hajóknak üresen áll. Nem, nem járnak a turisták most Egyiptomba. 5 fontba kerül egy egy teve, tevegelés. Azt kell mondjam, hogy nagyon rossz a helyzet, tényleg elszegényedett a népesség. Sámban is, nem csak Luxorban, Sámban nem is jutnak el az emberek tényleg alig egy-két, alig egy-két csoportot utaztatnak oda. Nagyon nagy a kihívás. A turizmusért felelős miniszter mindent megtesz. Rendkívül aktív. Egy, rám mély benyomást tett az az ember, és még sokan mások is, de tényleg nagyon komoly aggodalomra ad okot. Ráadásul magyarázza a szegénység növekedését is az elmúlt években. Ez nyilvánvalóan annak is következménye, hogy a, nagyon sok család, 9 millió ember 9 millió ember foglalkozott, illetve dolgozott a, a, az idegenforgalomban. Ez a, az agrárium után a második legnagyobb foglalkoztató az egyiptomi gazdaságban. Nyilvánvalóan, hogyha a minimális biztonsági körülmények helyreállnak a sínai félszigeten, akkor talán javul a helyzet. A Vörös-tenger az egy másik történet egyébként. Ami a GCC-t illeti, E, az, hogy Katar továbbra is támogatni fogja-e a Mohamedán testvériséget. E, már a GCC-n, az öbölmenti együttműködési tanácsban is el vannak szigetelve. E, meglátjuk, hogy hogyan alakul a helyzet. Én nem akarok spekulálni ezzel kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy ott nagyon komoly ellentétek vannak a tagállamok között, ráadásul az egyiptomiak visszafizették a katari adományok nagy részét, amelyet Morsi, Morsi kapott. Tehát a többi öbölmenti ország támogatja most Morsit abban, hogy visszafizesse a katariaknak a pénzt. Bonyolult a helyzet. Malamon úr, köszönöm azt a stratégiai jellegű kérdést, amit feltett nekem. Milyen szerepet játszhatunk játszottunk az elmúlt három évben. Én 2012. februárja óta vagyok ott, mindent megtettünk, amit tehetünk. Mindent, minden eszközt felhasználtunk. Keti Eston és a többiek is látjuk, hogy mi, milyen szerepet játszottak a, a békítésben. Mindent megtettünk. Egyébként mindenki kért is minket. A hadsereg is akkoriban nem működött ez a békítés. Nagyon sok oka van ennek, bonyolult okai, de én azt gondolom, hogy többet nem tehettünk. Ennek, önnek természetesen lehet más az álláspontja, de én azt gondolom, hogy nem, nem lehetett többet elérni. Ahogyha mindenki akarja újra, és tényleg mindenkinek akarnia kell, mindenkinek kérnie kell, akkor a mostani tapasztalatok fényében persze e, adott esetben jobb eredményeket érhetünk el. Ami pedig az algériai e, tapasztalatokat illeti, azért elég nagy a különbség Algéria meg Egyiptom között, mert Egyiptomban a e, polgári hatalma volt a Mohamedán testvériségnek. Katonailag nem volt hatalmon, de egy évig hatalmon volt, és azt gondolom, hogy éppen ezért ez egy nagy különbség Algériához képest. Nagyon sok mindent kell még e, megtanulnunk erről a térségről, abból a tapasztalatból is, és erről akkor most nem is mondanék többet. E, ami Gázát illeti, Atkins úr, a Hamas tevékenységét betiltották Egyiptomban épp a közelmúltban. Noha a fegyverszünet tárgyalásában az egyiptomiak részt vettek, tehát különösen a titkosszolgálatok továbbra is aktívak Gázában, és érdekeltek abban, hogy ott a feszültségek enyhüljenek, de én nem varok jövőben komoly fejleményeket, pozitív fejleményeket, talán a választások után majd meglátjuk meglátjuk, hogy alakul a helyzet. Megint csak nagyon komplikált rendszerről van, kapcsolatrendszerről van szó. Ami a nemzetközi örökséget, illetve a történelmi örökséget illeti, azzal teljesen egyetértek. Komoly együttműködés remélhetőleg kialakul az elkövetkezendő hónapokban az ellopott javak visszaszolgáltatása területén. Ami a vízjogokat, a vízhasználatot illeti, megint csak egy rendkívül bonyolult dologról van szó. Az egyiptomiak fenyegetve érzik magukat, ez nem véletlen, mert 75%-a az egyiptomi vízellátásnak a Nílusból származik. Az, hogy win-win legyen az együttműködés, azt nem nagyon értik. Az etiópiaiak a saját részükről eh, nem nagyon nyitottak arra, hogy az egyiptomiakkal tárgyaljanak, eh, eh, esetleg késletetik a vízerőmű felépítését, a gát felépítését, de én azt gondolom, hogy ennek a két félnek le kell ülnie, beszélniük kell, és um, együttműködőbb szellemben kellene uh, leélniük. Um, megint csak a választások után számítok rá, talán akkor könnyebb lesz Egyiptom számára ezen a területen valami fajta eredményt elérnie. Eddig ez nem nagyon ment, reméljük, de erre is oda kell figyelnünk, erre a kérdésre, mert um, csúnya ügy lehet ebből is. Sávez, én is örülök, hogy itt vagy. Nem tudom, hogy Eston asszony jön-e legközelebb. Átadjuk neki az üzenetet. 98%-os eredmény egy, egy, egy népszavazáson, hát az tényleg kicsit nevetséges, de azért volt egy nagy bolykott, és jó sikerült bolykott, amiről tudtunk korábban is. Ez egy dolog, azért ezt se felejtsük el. és én azt gondolom, hogy azért volt egy enyhébb megfogalmazás is abban a nyilatkozatban, lehet, hogy elégtelen módon, de azért nézzük a lényeget. Milyen alkotmányt szavaztak meg, és ahogy mondtam, vannak problémák ezzel az alkotmányjal, de vannak ígéretes dolgok is. Például pont az emberi jogok területén és az alapvető jogok területén, amire oda kell figyelnünk. A az egyiptomiak szavazták meg ezt, és most a politikai instanciák térfelé van a labda, ők döntsék el, hogy mit akarnak ezzel csinálni. Ami pedig a parlamentet illeti, nyilván nem ezt, nagyon sok minden kell még tenni az egyiptomi parlamentnek annak érdekében, hogy hatékonyan működjenek ezek a dolgok. Én ezt az alkotmányt egy lehetőségnek látom, mert az értékek benne vannak. Ami pedig a többet többért kérdést illeti Egyiptomban a tapasztalat azt mutatja, hogy ha ilyen gondolatot akarunk elővezetni, akkor, akkor azt a kontextusba kell beágyazni, tehát okosan kell végrehajtani, nem általánosságban, nem erőszakosan, hanem kihegyezve bizonyos dolgokra a, fon, a pénzünk fontos nyilván, e, és e, azonban ennek a pénz, a mi pénzünk eltörpül az öbölmenti pénzek által. 17 milliárdot kaptak e, a zöbölmenti országokból. Ezeknek nem mindegyike ajándékpénz, vagy ebből nem mind ajándékpénz, de egy csomó olyan pénz is van, amit nem kell visszafizetnie Egyiptomnak. Egyes jól körülhatárolt területeken többet érhetünk el, jobban megcélozzuk, jobban fókuszáljuk a saját rendelkezésre álló pénzünket. Köszönöm, elnök úr. Uh, Ambassador uh, Moran. Köszönöm szépen Morán nagykövet úrnak. Mielőtt merekezteném az ülést, emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy ma munkánkat 15 órakor folytatjuk.